Good afternoon, dear colleagues, ladies. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Akkor folytassuk a munkánkat. Három óra van, június 16-a. A nem nemes fémek fenntartató európai iparának kialakítása, raportőrünk, Edward Martin. Márta itt van? Ott van. Az előbb még kint láttam a folyosón, de közben bejött. És ön, kedves kollega, május 6-án egy munkaanyagot adott ki a jelentés tartalmáról, tehát erről kell most beszélnünk, nagyon fontos. Without uh, base missiles Can... Tehát ezek a nem nemes fémek, alapfémek, ezek azok, amik, amik nagyon kellenek az iparnak, és ezen a területen nagyon függünk az importtól, leginkább Kínából, ami nem könnyű, és Mártán kollega if I may ask you, colleague. Komolyan beledolgozta magát a témába, és meg is adom neki a szót. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Uh, avant de commencer... Köszönöm, eh, elnök úr és eh, mielőtt eh, a jelentés tervezetről beszéltünk volna, vagy beszélnénk, megköszönöm az árnyék előadóknak a támogatást, és azt, hogy ők is megértették a nem nemes fémek fontosságát. Jeannak, Maximnak, Filipnek, vagyis a saját csapatomnak is megköszönöm ezt a munkát, akik tényleg nagyon sokat tettek azért, hogy jó minőségű jelentést készítsünk, és mindent beleadtak. Nos, mit akartunk tenni, mit akartunk elérni. Először is volt egy nagyon egyszerű kiinduló pontunk. A válság eh, bebizonyította, eh, hogy újra foglalkoznunk kell az ipar szerepével európai szinten, mert eh, és ezen belül is oda kell figyelni a nem nemes fémek tartása gyártására, amiből Európában nagyon sokat termelnek, eh, tehát ez egy olyan termelés, amely stratégiai. Eh, a, abból indultunk ki, hogy az Európai Unió eh, politikáját a carbon leakage-et, illetve a széndiokszid kibocsátást hogyan egyeztessük, valamint hogyan vegyük figyelembe a függőségünket. Nos, emellett oda kellett figyelni a klímaváltozás elleni küzdelemre, ami azonban nem lehet egyedüli szempont, és szerettünk volna kialakítani egy olyan körforgást, amely nem ördögi, hanem éppenséggel annyi. És a helyi szinten kezdtük el felmérni a helyzetet. A helyi szintű vállalatokkal, a helyi választott képviselőkkel, nem kormányzati szervezetekkel, szakszervezetekkel, e, egészségügyi szervezetekkel e, felvettük a kapcsolatot, e, őket is kikérdeztük, tehát az alapszintről indultunk el, és mindenképpen a valóságot akartuk megfogni. Nagyon gyakorlatilag mindenki egyetértett abban, hogy a széndiokszid politikában nem lehet a költséget teljes mértékben áthárítani a kliensekre, vagyis az iparra, mert akkor maga az ipar szenved el versenyhátrányt. Tehát egy ennél méltányosabb dolgot kellett kitalálni, nevezetesen azt, hogy megosztjuk ezeket a terheket, ami azt jelenti, hogy egyenlőségi szintre helyezzük az összes szereplőt, a nemzeti, nemzetközi verseny összes szereplőjét Európával egy szintre helyezzük, ami azt jelenti, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi kötelezettségek azok kiterjedjenek a konkurenseinkre is, mert Eh, oda kell figyelni arra is, hogy nyilvánvalóan partnereink eh, túlélése is fontos a saját iparunk túlélése szempontjából. Eh, egy szakértő rámutatott arra, hogy 20 éven belül elfogyhat a nehéz fémipar Európából, hogyha nem figyelünk oda. Nos, el, e, lehet szó bizonyos ideiglenes intézkedésekről, vagy olyan ideiglenes egyezményekről, amelyek addig vannak élvényben, érvényben, amíg meg nem állapodunk globális szinten. Egyszerre kell odafigyelni a környezetvédelmi problémákra és a közegészségügyi problémákra is. Másik dolog, amire oda kellett figyelni, az az, hogy hosszú távú szerződések vannak. A az energia ára, az áram ára egy sor e, tagállamunkban hosszú távú szerződéseken alapszik, és nyilvánvalóan ezek az árak és szerződések meghatározzák a beruházásokat. E, ezek e, kevésbé átláthatóak. Ezért a 10-15 éves szerződések vonatkozásában úgy kell alakítani ezeket, hogy azok a beruházásokat meg tudják támogatni. A bizottság e, nak oda kell figyelni azokra a termékekre, amelyek valamilyen szempontból versenykorlátozóak vagy negatívan érintik a saját iparunkat. Ezekkel szemben a bizottságnak fel kell e, lépnie. Nyilván nem tudom az egész jelentést felolvasni, de másik dolog, ami nagyon fontos, az az, hogy a piac eh, megfelelően működjön, A bizottság egy esetben például ezen a területen elutasított egy felvásárlási, cégfelvásárlási szerződést, mert domináns piaci helyzet alakult volna ki. Nekünk tehát meg kell határoznunk azt, hogy mi a piaci erő fölény fogalma, és ezt is globálisan kell nézegetni. Tehát eh, az európai piacon a Tiszennél állapították meg ezt az erőfelényt, és eh, nem engedték meg az egyesülést, miközben az acél Kínából eh, áramlik be az Európai Unióba. Tehát ez a négy pillére oszlop a jelentésnek, és önök kérdéseit várom. Köszönöm, kollega, ezt a felvezető előadást, és Tokanovszki úr kap először szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Márten kollégámnak megköszönöm a jelentés elkészítését. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan jelentés, amely a szakbizottságunk számára igen nagy figyelmeztetéssel él. Nagyon pontosan leírja a jelenlegi helyzetet, amelyet a termelés dramatikus csökkenése jellemez az alumínium iparban. Azzal érvelnek, hogy környezet, hogy a környezetre káros az alumíniumgyártás, ugyanakkor nagyon ne veszélyes helyzet alakult ki a csökkenés miatt hiszen a versenyképesség elvesztését eredményezte Európán belül. Ahogy Márten kolléga is elmondta, ez az irányítási terhekkel függ össze, hiszen a többi országhoz képest, a több Európán kívüli országokhoz képest nem vagyunk megfelelő versenyképesek. Tehát fontos figyelmeztetés ez számunkra, a az alumínium ipar és a ritka fémek területén nincs esélyünk a mai globális piacon, és ez az, azzal a veszélye fenyeget, hogy nem sokára igen erős függőségbe kerülünk az importtól. És ez ugyanolyan lesz, mint amit már ma is ö, tapasztalunk a földgáz és a kőolaj területén. Át kell gondolnunk, hogy érdemes a kibocsátási kvótákról ugyanilyen módon tárgyalnunk, mint eddig, és hogy nem lehetne meg, megváltoztatni néhány dolgot. Úgy nagyon sok sikert elértünk már, az alumínium és az acélipar éles, életciklusa azonban ezekkel a változásokkal most egyszerűen megáll, és nem fektettünk eleget ezekbe a területekbe a modernizáció céljára. Nem tudunk kisebb környezeti terheléssel előállítani acélt, illetve alumíniumot Pontosan az a probléma, hogy itt most megint az irányítást akarjuk tovább irány szabályozni. Pedig föl kéne tenni magunknak azt a kérdést, hogy a versenyképességünket hogy tudjuk megőrizni, illetve visszaállítani, ugyanakkor hogy tudunk megfelelni a kibocsátási követelményeknek megpróbáljuk valahogy szabályozni a helyzetet úgy, hogy ne szülessenek nagyon súlyos problémák. Tehát nagyon jó, hogy ez a jelentés mindezekre a problémákra figyelmeztet minket. Az abban nem vagyok teljesen biztos, hogy a határokon átnyúló intézkedések vajon a helyes irányba mutatnak-e, de a versenyképességünk fontos, és nagyon szívesen dolgozom tovább a jelentésen, hogy Európában ne kerüljön sor ilyen súlyos helyzetre. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a raportőrnek a munkáját, nagyon átfogó munkáról van szó, ami a nem nemes fémek ágazatban válaszol a kérdésekre. Az acél és alumíniumiparban különösen nehéz időket élnek, át kell szervezni ezt az ágazatot annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható legyen, ahogy ezt a kollega is mondta, versenyképes legyen globális szinten, és tudjon igazodni a zöld gazdasághoz. Ahogy a jelentés mondja, az egyik legnagyobb kihívás a sikeresség megőrzése, miközben a klímaváltozási problémákra is reagálunk. Ezért is kell a, úgy eljárni, hogy az energiapolitika, illetve a politika azok gyakorlatilag katalizátorként hassanak, és ne csak a termelést vessék vissza. Egyik fontos tétel az ETS rendszer reformja. Egy másik dolog, amivel a jelentés foglalkozik, az az európai eh, fém eh, ágazat versenyképességének csökkenése. Az egyik oka ennek a mm, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, a másik pedig az energiaárak. Eh, a kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában esélyegyenlőséget kell biztosítani a globális piacon. Miközben a jelentés sok dolgot okosan számba vesz, néhány dolgot megkerül Először is úgy gondolom, hogy az energiaköltségek problémáját az energiaunióval összhangban kell vizsgálni. Az energiaárak megengedhetősége ugyanis, kifizethetősége ugyanis a bizottság javaslatának egy fontos eleme. Olyan közös energiapiac kialakítására van szükség, amely megsegíti a nem nemes fémek ágazatának fejlődését is Európában. Itt eh, nagyon ambiciózus eh, energia fejezetre van szükség a TTIP-en belül is, mert az is hozzávezethet, elvezethet a versenyképes árakhoz. Emellett a hatékonyságra, illetve a keresleti kínálati oldal egyenlőtlenségeire, és oda kell figyelni, ennek vannak ennek a témának vannak foglalkoztatási és kutatási aspektusai is. Összességében egy nagyon érdekes jelentést olvastunk, és nagyon szívesen folytatom az együttműködést a raportőrrel. Köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, asszonyom, a megjegyzéseit. López Bermeo asszonynak adom meg a szót. Buenas tardes y muchas gracias, presidente. Queremos lo primero agradecer. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a támogatást, és köszönöm a jelentéstevő igen alapos munkáját. Nagyon jó modern jelentést írt, amelynek legtöbb javaslatával egyet is értünk, ezért elsősorban gratulálni szeretnék a jelentéshez egyetértünk abban, hogy az acélipart Európában meg kell őriznünk, hiszen stratégiai jelentőségű ágazat az egész ipar működése szempontjából, illetve hosszú távú termelékenységünk megőrzése szempontjából is. Mi is úgy gondoljuk, hogy hogy kell, hogy legyen valamiféle szankció az olyan CO2 kibocsátásokkal kapcsolatban, amely megbünteti a versenytorzítást. Ezeket a szabályokat tehát szigorítanunk kell a szektoron belül. Ahogy a jelentéstevő is mondta, az igazságosság a legfontosabb elv. Ugyanakkor van két pont, amit tovább fejleszt, szeretnék fejleszteni. Először is az acélipar fontosságát emelném ki az egész európai gazdaság kohéziója szempontjából. Láttuk, hogy az ipar kitelepítése Európából, illetve az ipar klaszterekbe való összetelepítése mennyire fontos szerepet kapott, és ez valahol a versenypolitikák átformálását is eredményezte, amely ez, e, ennek köszönhetően rugalmasabb lett. Az állami támogatások is felmerültek, és az európai régiók kohéziója közöttük levő egyensúly javult, és itt a technológiai fejlődés elterjesztése, különösen a periférikus területekre könnyebb lett. Az ele, a villamos energia ágazatot különösen ki kell emelnünk, hiszen az itt tapasztalható árak rendkívül megnövekedtek. A tárgyalásokat ezekben az iparakban hosszú távra kell kigondolni, és sokkal jobb, jobb kedvezőbb lehetőségeket kell teremteni az ipar számára, az energiatermelő vállalatok számára pedig kicsit szigorúbb szabályokat kell felállítanunk. Fontos az is, hogy ösztönözzük, hogy az árakat a közepes gyártási költségekhez alakítsuk, ne pedig a nagy nagyméretű társaságok alacsony költségeihez az energiatermelésnek olyan modelljét kell támogatnunk, amely helyi, megújuló forrásokból táplálkozik. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor el, lehet, hogy magasabb, első kézből magasabb árakat eredményez ez a fogyasztónál, de hosszú távon akkor is a végleges célokat támogatja. Szeretnénk biztosítani, hogy ez mindenki számára kielégítő. Köszönöm szépen a GUE, de is az ICR képviselőjét. Már meghallgattuk az EPP Salini úr képviseletében, most kap szót. grazie mille, chiedo scusa veramente. Köszönöm szépen, és tényleg elnézést kérek. Volt egy olyan problémám, ami megakadályozta sajnos, hogy az előadó beszámolóján itt legyek, de ettől függetlenül árnyékelőadóként szeretnék nagyon röviden hozzászólni a témához, és egy-két megjegyzést fűzni a jelentéshez. Először is szeretném megköszönni az elvégzett munkát. Mindenki tudja, hogy több találkozó is kísérte ezt a munkát, az előadó szervezett ilyeneket, és ezek hozzájárulnak a jelentés tartalmának a javulásához. Egyetértek a felvetett pontokkal, ugyanis nagyon jól beazonosítja a kulcs problémákat. Persze aztán majd lehet vitázni arról, hogy milyen megoldásokat javasol az előadó, és hogy szerintünk azok jók-e, és reális megoldást tudunk-e majd elérni. Nagyon röviden összefoglalom, nem fogok most nagyon részletekbe menni arról a szövegről, amelyet megkaptunk. Először is Európa nagyon jól teljesít a környezetvédelmi téren, amikor is a, a gyártást illeti, aztán az acél, alumínium és így tovább, másodlagos fémek, viszont nem vagyunk versenyképesek energia területén, és ezt nagyon helyesen késemeli a jelentés. El kell tehát kerülnünk, hogy ezek az elemek aztán úgy jelennek meg, hogy ebből egy harmadik következtetés megszületik. Mert amikor az ipar ugye legitim módon győztes környezetvédelmi szempontból, viszont az energiaköltségek egyáltalán nem versenyképesek, hát a két problémából valamelyiket megoldjuk, vagy pedig a személyzeti költség esetén, a személyzeti költségnél változtatunk valamit. A nagy szociális eredmények szerintem azt jelentik, hogy a az egyes munkavállalók munkáját és személyét nagyon is megbecsüljük, ebből nem lehet hátralépni, visszalépni, alábadni, tehát az energia a problémáját kellene tudni megoldani. Nem biztos, hogy ez a fajta kiigazítás az egyetlen megoldása ennek, mármint ennek a témának. Persze az biztos, hogy a harmonizáció problémája megvan, tehát hogy a közvetlen költségek harmonizációja megoldandó, és ebben a szakbizottságban erről mind beszéltünk, elfogadtuk az LTS e rendszerrel kapcsolatos kritikákat, nagyon sok gyenge pontja van ennek, de ettől függetlenül nem hiszem azt, hogy ennyire radikálisan most új fejezetet nyithatunk ebben És ugye, hogy ez a határkiigazítás, vagy ezek a kiigazítási mechanizmusok az acél esetén, ezek egy radikális megoldást jelentenének. Például az én hazám esetében az import nagyobb, mint az export, és nálunk például ezt a képletet mondjuk így nehéz lenne megoldani a versenyképesség fenntartására. És mik a benchmarkok, amelyek alapján ezeket az új kritériumokat meg tudjuk határozni, tehát rengeteg a kérdés, és én készen állok arra, hogy együttműködjünk még ebben a témában. Köszönöm szépen, és Tamburánó kolléga következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, nagyon örülünk, hogy ez a jelentés végre a piacra figyel oda, mert bennünket is nagyon foglalkoztat ez, és aggaszt, és több aspektusa van ennek. Az első kérdés ugye a belső piac. Figyelembe kell venni, hogy a tagállamok között um, nincsen egyenlőség. A különböző fiskális politikák és energiaköltségek uh, eltérő helyzetet idéznek elők, plusz azok a tagállamok, amelyeket jobban sújtott a gazdasági válság, még nehezebben tudják ezt áthidalni. Aztán pedig a széndiokszid um, kibocsátás csökkentése esetében is nagyon fontos, hogy ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk itt is az összes gyártóra. Tehát egyetértek itt az előadóval és így lehetne egyenlőbbek, így lehetnének egyenlőbbek a versenyfeltételek az EU-n belüli gyártókkal, illetve az EU-n kívüliekkel és még valamit tegyünk hozzá, az Európai Unió stabilitási rezervet tartalékot hoz létre, és nagyon alacsonyak a költségek. Viszont a kiigazítás ugye a határnál a kibocsátások esetében nem elég ahhoz, hogy tisztességesebb vagy egyenlőbb legyen a verseny. Viszont a fémalapanyag ipar esetében még sok más szempont is van, a jólét, a szociális standardok, a környezetvédelmi normák, és így tovább. Tehát a határmenti kompenzáció figyelembe kell, hogy vegye ezeket a szempontokat is, és ez igazolható abból a szempontból, hogy milyen nemzetközi szerződések vannak, és az egészségre is kihatása van mindennek gyakorlatilag egy fenyegetést, a TTIP fenyegetését el kell hárítani. A külföldön előállított fémalapanyagok nem tudnak versenyezni az Európai Unión belül előállítottakkal, és nálunk pedig nagyon komoly standardokat fogadtak el. A tétik, hogyha egyszer aláírják, komoly fenyegetettséget jelent ennek az ágazatnak. És nagyon fontos azt is kiemelni, hogy a fémalapanyagok elengedhetetlenül, elengedhetetlenek a megújuló technológiákhoz, és az az igazság, hogy egy hiányosságot erősségbe fordíthatunk, a ritka fémeket például felhasználhatjuk, ezek a megújuló technológiák számára szintén elengedhetetlenek, és az Európai Unió ezeket importálja. Az ITRE szakbizottság rendelt egy tanulmányt, amelynek amelyből kiderül, hogy 80%-át importálja az Európai Unió ezeknek a ritka fémeknek, és ezt a problémát meg tudjuk oldalni. A válasz erre a kérdésre az, hogy a ritka fémek újrafelhasználását megoldjuk, ahelyett, hogy ezeket kidobnánk, és a szemétre kerülnének, újrahasznosíthatjuk őket, és így csökkentjük az energiafüggőségünket, illetve a függőségünket az importtól, a megújuló, megújuló technológiák függőségét az importtól és így sokkal nagyobb súlyt kaphatna Európa. Például az orosz, ez az orosz esettel párhuzamos. Köszönöm, most az EFDD nevében szólt Tamburánó kolléga, és rátérünk utána a többi képviselőre, aki szintén szót kért, és most Adam Géreknek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Az elején itt rögtön szeretnék tiltakozni valamivel szemben. Hát igen, a fém alapanyag, angolul a fémek, ez egy szerencsétlen megfogalmazás, mert a réz is például oda tartozik. És ez fém alapanyag? ez nemes fém. Tehát szerintem ez a leegyszerűsítés a megfogalmazásban egyáltalán nem jó, itt olyan fémekről van szó, amelyeket építőanyagokként felhasználnak. Nem, se, egyáltalán nem az ékszergyártásról van itt szó. És a jelentésnek ez a lényege. Tehát ezekről a fémek, fémekről van szó. Teljesen mindegy, hogy milyen acél, az acél milyen formájáról van szó, nagyon komoly tényező az összes többi ágazat esetében beszélhetünk itt az autógyártástól kezdve rengeteg másig. Hogyha ezt kihelyezzük más országok piacaira, akkor nem szolgáljuk az mi ágazataink érdekét, a többi ágazat érdekét, hát akkor gyakorlatilag ők is távozhatnak Európából. Említették, hogy a fémmegmunkálás, a olvasztók és más ágazatok nagyon sok energiát használnak fel. Tehát ezek igen energiaigényes ágazatok, de vehetjük a cementgyártást is. Ez is hátrányos helyzetben van Európában azért, mert nagyon energiaintenzív, és sorolhatnám. Tehát, ha szeretnénk elkerülni azt, hogy az ipar távozzon Európából, és azt szeretnénk, hogy a tagállamok újraiparosodjanak, akkor itt kell tartanunk azokat az ágazatokat, amelyek a gyártáshoz a legfontosabbak. Nem vehetjük Kínától, Törökországtól, vagy a közel-keletről az acélunkat, a cementünket, és így tovább. Nem vehetünk félkész vegyipari termékeket sem Amerikából, mert végül ez mind-mind azt jelenti, hogy függőségbe kerülünk, és hogyha a, nyer, a stratégiai nyersanyagainkat mástól vásároljuk, és függőségbe kerülünk, akkor ez azt jelenti majd, hogy politikai szempontból is függni fogunk ezektől a partnerektől, teljesen mindegy, hogy kitől vásároljuk ezeket az nyersanyagokat. Egyetértek kollégámmal, aki azt feltételezi, ugye, hogy az árak emelkedése a kibocsátási engedélyek árának emelkedése majd a versenyt egy kicsit meg fogja zavarni, torzítani. De hát az egy fenyegetés, lehetséges fenyegetés, hogy az ipar ágak, az ágazatok távoznak Európából, tehát a kiigazítás, a, kiigazít, a kompenzációnál nem biztos, hogy olyan rossz ötlet. A nemzetközileg kiszámított árakat lehetne alkalmazni a széndiokszid kibocsátás esetében, de ez egy nagyon bonyolult megoldás, de szerint erről kellene most beszélni majd Párizsban például, ugye azon a konferencián, amely egyre közelebb és közelebb kerül hozzánk. Én egyébként Márton úr bátorságát nagyra becsülöm, mert ő kimondja, hogy vannak olyan Európai Uniós tagállamok, amelyek torzítják a versenyt, mármint a tagállamok közötti versenyt, azáltal, hogy a kompenzációt felhasználják. És ez is nagyon releváns, ez idevág. De általánosságban nagyon jó ez az anyag, úgyhogy szeretnék gratulálni az előadónak, és hadd mondjam még el, hogy nagyon sajnálatos, hogy nincsen semmifajta jogalkotási súlya ennek. Köszönöm és Nika kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hát hogyha összehasonlítanám a Mártán jelentést, akkor azt mondhatom, hogy ez tulajdonképpen olyan kérdéssorozat, amelyet egy orvosnak tennénk fel. Ugye az orvos a tüneteket megvizsgálva, felderítve valami fajta kezelést javasol, méghozzá annak érdekében, hogy a betegség negatív következményeivel felvegye a harcot. Tehát a jelentés nagyon jó, és ez a fajta diagnosztika nagyon helyes, felsorolja a problémákat, az aggályokat, és felmerül a kérdés, hogy akkor mit tehetünk itt és más területeken. És hát tudjuk, hogy például megszavaztuk a kibocsatási engedélyek árának az emelését és tudtuk, hogy mindez mit fog jelenteni majd az energiaárakra vonatkozóan. És azt is tudtuk, hogy az energia árak emelkedése aztán hogy fog kihatni az energiaintenzív ágazatokra és hát teljesen mindegy, hogy mi lesz, az energiaárak emelkedése az valószínűleg az európai versenyképesség végét fogja jelenteni, a gyárak versenyképességének a végét. És hát akkor van, aki azt mondja, hogy nagyszerű, akkor zárjuk be ezeket a gyárakat, és tisztább lesz a levegő. Viszont a pragmatikusok azt mondják, hogy lehet, hogy tisztább lesz a levegő, de Ugyanakkor a gyártás majd a világban máshol fog folytatódni, és ugyanannyi lesz a légszennyezés. Ráadásul ezeket a termékeket majd importálnunk kell, és ezen kívül mások még azt is mondják, hogy a széndiokszid kibocsátás lehet, hogy nem itt következik be, hanem máshol, de nem változik semmi. Az Európai Bizottság álláspontjából is egy kicsit hiányzik a következetesség, mi sem vagyunk elég következetesek, és nincs a jövőkép sem. Úgy tűnik, hogy a főigazgatóság nem eléggé következetes. Ez az ágazat, ez egy stratégiai jelentőségű ágazat, és gyakorlatilag ez állt az Európai Unió, az Európai Közösség megépítésének a, az élén, Ugye az Európai Szén és közösség, hát erre építettük az egész Európai Uniót, és erre mindig szükségünk lesz ezekre a nyersanyagokra, az elképzelhetetlen, hogy ezeket a fontos nyersanyagokat máshonnan importáljuk, hát vagy mindent, amire szükségünk van, máshonnan importáljunk, és nem áldozhatjuk fel az európai versenyképességet a mindenfajta rövidtávú vízió miatt nem engedhetjük meg, hogy ilyen magas árat fizessünk. Hogyha versenyképes ágazatokat akarunk, hát akkor tessék kiigazítani a kompenzációs határokat. Nem lehet megengedni, hogy egyenlőtlen versenyfeltételek alakuljanak ki. A, vannak ugye a környezetvédelmi célkitűzések, amelyek korlátokat jelentenek, tehát vannak olyan helyek, ahol vég nélkül, feltétel nélkül lehet szennyezni, és ez azt jelenti, hogy a verseny sem teljesen tiszta és nem torzítás nélküli. Az ITRE szakbizottság minden alkalommal, amikor ezzel a fontos dossziéval foglalkozott, elmondta, hogy igen, az éghajlatról van itt szó, ez forog a, most itt a kockán, hát akkor az ENVI szakbizottság is beszéljen erről, és foglalkozzon az éghajlatváltozással, az ENVI kollégák Ádobják a mi felünkre a labdát, és azt mondják, hogy tessék, akkor kezdjünk ezzel valamit. Nem jó az, hogyha mindenki tovább beszél, mondja az elnök úr, el fog fogyni az időnk, kérem, hogy mindenki tartsa be az idejét, három percnél tovább ne beszéljen senki. Róza Amától következik, parancsoljon asszonyom, de kérem, hogy tartsa be a három percet, elnézést, hogy pont önnel, önnel kezdem. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerettem volna két dolgot javasolni. Először is. Hadd emeljem ki, hogy a jelentésből hiányzik valami, ugye a környezetvédelem, és nem a széndiokszid kibocsátásról beszélek. Ugye vannak európai irányelvek, amelyek a szennyező anyagok kibocsátását szabályozzák, és ezeket mind be kell tartani. Emlékezzünk arra is, hogy a gyárak nagyon komolyan kihatnak az egészségre is, tehát a munkavállalók egészségét is befolyásolják az üzemekben az állapotok, de az ilyen gyárak környékén lakó emberek egészségét is, de beszélhetnék az idegenforgalomról, a halászatról, a mezőgazdaságról, és így tovább. Erre is hatása van mindennek, és emiatt mondom, hogy drasztikusabb megoldásra van szükség nem lehet fenntartani gazdaságtalanul működő szennyező üzemeket, amelyek csak azért léteznek, mert állami támogatást kapnak. Ez az egyik aspektus, és aztán szeretnék még valamit tudni. Az Európai Parlament valóban meg kívánja változtatni a fejlesztési modelljét, és bátrabb kíván lenni? Mert hát ugye mindig a fogyasztás exponenciális növekedését célozzuk, hogy nőjön az energiafogyasztás, nőjön az áruk fogyasztása, tehát a termelés is nőjön, és ez azt jelenti, hogy a természetes erőforrások felhasználása is nő. Az előadó jól mondja, hogy a megújuló erőforrásokra számítsunk vagy támaszkodjunk, de neki más a kitekintése. Nem nagy árakra gondolunk most már, és teljesen mindegy, hogy az energiát hogyan állítjuk elő napelemekkel vagy sem. Aztán a hatékony felhasználásra is gondoljunk. Gyakorlatilag újfajta gazdaságra van szükség, ami megújuló energiákra támaszkodik, kevesebbet gyárt, és az úgynevezett sharing gazdaságot, tehát a, a megosztó gazdaságot használja ezt a módszert, és minél előbb el kell kezdeni, mármint akkor, hogyha a második ipari forradalom korszakából ki akarunk lépni, és tártkarokkal fogadni a harmadik ipari forradalmat. Tehát sok itt a kérdés. Great, nem? Asszonyom, ön be is tartotta az idő, de a tartalma is nagyon jó volt. Del Castillo asszony következik. I am, uh, you know, so many, too many things now. Eh, no, voy a hablar en español. Sok dologgal foglalkozom egyszerre, de spanyolul fogok beszélni. Szeretném eh, Eduard Martinnak a közönet, köszönetemet kifejezni. Nagyszerű javaslatot, eh, világos, egyértelmű javaslatot tett le az asztalunkra, nincsenek üres járatok, eh, lényegbe vágó ez fontos. Néhány dologra koncentrálnék csak. Az egyik ahhoz kapcsolódik, amit egy korábbi felszólaló mondott, és elnézést is kérek, hogy kicsit későn érkeztem, de ami a szakértőket illeti, ők indirekt emisszió kibocsátásról beszélnek. adminisztratív módon nagyon nehéz ugyanis a széndiokszid eh, költségét, eh, annak hatását lemérni, illetve azt, hogy az milyen szerepet játszik egy importban. Tehát nem csak az exportáló országot kell eh, figyelembe venni. Egyfajta árképező vagy árszámító mechanizmusra van szükség. Eh, ami pedig a harmonizációs eh, számításokat illeti, eh, azok ugyan egyszerűbbnek tűnnek, de még azok sem teljesen megbízhatóak. Az acélipar egy rendkívül kiterjedt ipar, amely rövidtávú szerződések alapján működik, miközben az áramtermelésre vonatkozó szerződések hosszabb távúak és harmonizáltak, Éppen ezért a, az ilyen fémipar, tehát az alumínium és acélipar, az alumíniumipar, azt könnyebben elemezhető, könnyebben e, előrejelezhető, és ott jobban meg lehet, de egyébként is nehéz megmondani azt, hogy mennyi a széndiokszid kibocsátás tartalma egy importált terméknek. Köszönöm. Köszönöm Del Castillo kollégának. We would like to ask for some remarks. Most Mattia Pellegrini asszony, osztályvezető, bizottság részéről. Nem, nem madam vagyok, hanem mister. Olaszul ez férfi név. Elnézést kérek, mondja az elnök. Most már látom. Igen, ön valóban egy úriember. Röviden szólok hozzá, spórolhatunk ezzel az idővel. Köszönöm a raportőrnek a jelentését, az időközi jelentést. Ehm, annak idején, amikor az ITRE bizottságban jártam, már beszéltünk egyszer erről. a képviselők által említett kihívások ismertek, a bizottság is ismeri ezeket. A harmadik országoktól nagy a függésünk ezen a területeken. Beszéltek itt a kritikus, kritikus eh, nyersanyagokról, például a ritka földfémekről, de ez előfordulhat más területeken is. Az, el, az elmúlt időszakban ezen alapfémtermelésben, eh, alumínium és acéltermelésben komoly visszaesés történt eh, az Európai Unióban. Eh, szakpolitikai koherenciára van szükség, olyan szakpolitikákra, amelyek egy irányba húznak, és ahogy önök is mondták, egyszer egyfelől össze kell hangolnunk a klímaváltozás elleni politikánkat, másfelől viszont oda kell figyelnünk ezeknek az iparágaknak a versenyképességére. Nyilvánvalóan szükség van Európában elsődleges és másodlagos alapanyag termelésre is, amikor pedig a körforgásos gazdaságról beszélünk, akkor emlékeztetnék arra, hogy a bizottság letett egy javaslatot ezen a területen, Eh, ugyanakkor eh, ez önmagában nem tud az alapfém eh, kínálattal mit kezdeni, mert a, például réz vonatkozásában a százszázalékos os újrahasznosítás a 30%-át az igénynek sem tudja teljesíteni. Tehát elsődleges előállításra is van szükség, és újrafelhasználásra. Szintén fontos az, hogy a jelentés az beszél az Európában és az Európán kívül megfigyelhető problémákról. Európában nagyon nehéz az áram vonatkozásában a hosszú távú szerződésekkel problémájával valamit kezdeni. Talán az Energia Unió fog majd válaszolni erre a problémára, nevezetesen arra, hogy Európában magasak az energiaárak. Még egyszer megköszönöm Márten úrnak a munkáját, ami az ETS reformját illeti, ott is figyelembe vesszük majd a gondolkodási folyamat során az ilyen jellegű inputokat. Köszönöm, mondja az elnök. E, Mattia Pellegrini, aki osztályvezető, a e, növekedési főigazgatóságon, a DG Growth, az egy új szervezet. Most pedig akkor visszaadom a szót a raportőrünknek, akit, e, aki, aki nagyon sok pozitívumot hallhatott itt. Mit gondol erről, Márten úr? <clears throat> Valóban így van, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Nyilván eh, a kérdésekre eh, és a felvetésekre nem tudok eh, mindre válaszolni, de hát úgyis majd a árnyék előadókkal találkozva és a feldolgozva a módosítókat, majd figyelembe veszük azokat, amik, azokat a dolgokat, amik itt elhangzottak. De azért rá kell mutatni arra, hogy miről is van szó. Ma minden ellenkező híreszteléssel szemben EU a világ termelés az, az növekszik. Az európai növek, termelés azonban csökken ezen fémek vonatkozásában. Itt most nem arról van szó, hogy felfuttatjuk a termelést, hanem egész egyszerűen stabilizálni akarjuk a termelést. A másik megoldás ugyanis az, hogy olyan helyre helyeződik át a termelésünk, ahol nincsenek környezetvédelmi előírások, nincsenek társadalmi előírások, és nincsenek egészségügyi előírások. Amennyiben ez történik, akkor akkor nehezebb nekünk eh, benchmarkként hatni az egész világon, eh, például a károsanyag kibocsátás vonatkozásában. Eh, drámai helyzetek vannak, bizonyos területeken, nem lehetséges az, hogy választani kelljen a termelés és az egészség között. Nem ez a helyzet, gyakorlatilag a jelentés azt mondja, hogy tisztán kell termelni, tehát olyan módon, amely nem egészségkárosító. Amennyiben máshogy történik a termelés, akkor szankciót kell alkalmazni, mert a törvények úgyis megengedik. E, emellett e, fel kell venni a kapcsolatot, és oda kell figyelni a helyi vállalatok vezetőire. E, az ETS politika az, ami leginkább érinti őket. Egy példát mondok, hogy jobban el tudják képzelni. Amikor Düsseldorfban jártunk, akkor beszéltünk a ThyssenKrupp főnökével, aki azt mondta nekünk, hogy van egy 150 milliós fejlesztési tervük, de az ETS reform fényében azt mondta, hogy ezt a 150 milliót máshol fogom befektetni, mert nem fognak akkor a további szabályok megkötni a kezemet. Hogyha viszont megfelelő módon eh, tudjuk rákényszeríteni a kínai versenytársakat arra, hogy, eh, hogy eh, ugyanaz legyen a, a, a versenyhelyzet, akkor például ez a, ez a beruházás ez Németországba valósulna meg. Nézzük meg a számokat. Európa Európában most az acélipar szennyezőbb, mint mondjuk tizenvalány éve volt, mégpedig a beruházások hiánya miatt e, gyakorlatilag a a, az ETS politika bizonytalansága e, negatív hozamot jelent ezen a területen. E, és nekünk pedig majd meg kell céloznunk azokat a pénzeket, amelyek mások zsebében találhatók majd. És így módon a bolygó érdekében is fellépünk, és elérjük azokat a célokat, amiket először kitűztünk magunknak. Egy olyan politikáról van szükség, amely eh, ki tudja aknázni eh, ezeket a lehetőségeket, és ekkor, hogyha mi Európában erre képesek vagyunk, akkor mondhatjuk a partnereinknek, hogy ha itt akartok eladni termékeket, akkor be kell tartanatok a szabályainkat. Tudjuk, hogy van globális verseny, eh, nem vagyunk naívak, és tudjuk azt is, hogy hosszú távú megkötések is vannak, nem csak itt, hanem máshol is. Ezt mondják egyébként az iparági vezetők is. Eh, az ipari energia költsége magas, de máshol is magas egyébként, és stratégiai eh, gondolkodásra van szükség. Nekünk az energia kontraktusoknál eh, hosszabb távú kiszámíthatóságra van szükség azért, mert eh, így lesznek képesek csak mm, az iparosok hosszú távú beruházásokat végrehajtani, eh, stratégiai módon gondolkozni. Nagyon sok kérdés elhangzott, nem tudok az összesre válaszolni. Eh, sokan osztották itt azt a diagnózist, amit eh, én felállítottam, és egyetértenek azzal is, hogy helyi megoldásokra van szükség, bevonva az önkormányzatokat, a helyi cégeket, a helyi NGO-kat. Ez a módja annak, hogy meg tudjuk őrizni a munkahelyeket, a környezetet, az emberek egészségét, és így módon tudunk a versenytársak felé is jelzéseket küldeni, hogy milyen ipari standardokat várunk el a XXI. században tőlük is. Köszönöm mindazt, amit itt elmondtak. Amit elmondott Márten úr. Most akkor mondom, hogy módosítok benyújtásának határideje július 3, tehát július 3, déli 12 óra. A módosítók megvitatása az talán szeptember 3-án lesz, tehát két hónappal később a nyár után. Thank you very much once again. Köszönöm még egyszer a raportőrnek is és a többieknek is, valamint az Európai Bizottság képviselőinek is. Most megyünk tovább, 12-es napi rendi pont következik. Az ACER 2016 évi munkaprogramja, tehát a szabályozó hatóságok testületének képviselője van itt, illetve az ACER igazgatója.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 Alberto Potocsnikgal, az ACER igazgatójával. Ön szlovén? Slovenia and Italy very close to each other. Szlovénia és Olaszország közel vannak egymáshoz. Okay. Thank volt nekünk annak idején egy olyan biztosunk, akinek ugyanez volt a neve. Lord Mog. Regulatus. Very important. Aki a szabályozó hatóságok testületének az elnöke, tehát a Board of Regulators elnöke, Lord Mog. The discussion is on the very important issue, the agency's draft work. Nagyon fontos témánk van, 2016 évi munkaprogramja az ACER-nek. Vitát várunk, arra számítunk agency and uh, board of regulators representatives with us. And this program, ez a program, ez a munkaprogram benyújtásra kerül. Egyrészt, ugye az ügynökség készíti el, az ACER készíti el, az Európai Parlamentnek és a bizottságnak is benyújtja június 30-áig benyújtja ezt a programot, ugye? Ehm, tehát nagyon sok idő már nincs addig. Éppen ezért fontos az, hogy most erről beszéljünk. Emlékeztetném itt az ITRE és szakbizottsági kollégákat, hogy Yes, let me say it once again. And uh, for our... Uh, Üdvözlöm tehát itt a két vendégünket. A vendégeink is tudnak arra, arról, hogy az acer munkaerő hiánya is egy érzékeny téma. Egy szobeli kérdést be is nyújtott az ITRE a májusi plenárison ezzel kapcsolatban. És én ITRE elnökként Sefcsovics alelnöknek, valamint Kenyete biztosnak ugyanebben a témában küldtem egy levelet, amelyben kifogásoltam a pénzszűkét és azt, hogy az ACER nem tud felvenni megfelelő számú szakembert ahhoz, hogy működni tudjon megfelelően. A 2016-os költségvetés tervezete, amely májusban került kiadásra, tartalmaz az ACER költségvetésében egy nem túl jelentős növekedést, ami nem tűnik megfelelőnek. Ugye? Tehát nem lesz továbbra sem elég arra, hogy a mandátumukat teljesítsék. Én úgy gondolom, hogy nem lesz elég, tehát ez a pénz arra, hogy a nagyker energiapiacot megfelelőképpen tudják monitorozni. Nagyon fontos ugyanis a belső energiapiac szempontjából az önök munkája, gáz területen is, illetve elektromos áram területen is. A problémák eh, az egyes országokban eh, hasonlóak tudnak lenni. Eh, az egységes piac nélkül nem mondhatjuk azt, hogy ellátás biztonság, ellátásunk megoldott és biztonságos. Ki vagyunk ugyanis szolgáltatva az energiaáraknak. A mi feladatunk az lenne, hogy az energiaárakat csökkentsük, mielőtt még a TTIP egyáltalán hatályba lép. Tehát akkor mindenki, mindkettőjüknek megadom a lehetőséget, első meg önnek, igazgató úr, hogy egy előadást tartsam, és aztán az, a, az igazgató tanács elnökének is megadom a szót. Először Először Lord Magnak adom meg a szót. Én utána Lord Magnak adom meg a szót, először az igazgató úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak nekem, hogy eljöjjek önökhöz, és köszönöm különösen azt a jelentést, amelyet az ITRE szakbizottság e, azokat a jelentéseket, amelyeket az itt szakbizottság eljuttatott ügynökségünkhöz. Először én 2014-ben jártam a parlamentben, és azóta is nagyon jó az együttműködésünk Mog úr és én egyaránt nagyon nagyra értékeljük a közöttünk folyó együttműködést, és azt a jelentést is, amelyet, az amelyet most be fogunk adni, el fogjuk küldeni a parlamentnek és a szabályozók tanácsának is, ezt majd később további grémiumok is el fogják fogadni. Azért jöttünk most el önökhöz, hogy elmondjuk, hogy körülbelül miről fog szólni az a jelentés, amit elkészítünk, hogy fog kinézni a munkaprogramunk, és az önök tanácsaival kiegészítve véglegesíteni tudjuk majd a munkaprogramot, és tovább tudjuk küldeni a szabályozók tanácsának és a bizottságnak is. A jelenlegi évben a munkaprogram egy több éves előretekintést is magában fog foglalni, amely egy kicsit perspektívába teszi az éves programot, tehát egy kicsit tovább tekint majd a terveinkben. A jövő évre vonatkozó program amelyet az Európai Parlamentnek el fogunk juttatni egy hónapon belül, mondjuk hasonlítani fog a tavalyihoz. Folytatjuk a munkát ugyanazokon a e, folyamatokon, ugyanazokon a területeken belül, és ugyanazokat a célokat szeretnénk elérni. A kihívás az, ahogy elnök úr is megemlítette, hogy azok, azokból a nagyon korlátozott forrásokból, amelyek rendelkezésünkre állnak, valahogy e, e, gazdálkodni tudjunk. A kiadási becsléseken fog alapulni a program, a szabályozók tanácsának márciusban elkészített javaslatai alapján annak idején egy kicsit magasabb költségvetéssel számoltunk, és ugye elsősorban a remit megvalósítása a feladatunk, ezt meg kell oldani a költségvetésből, illetve az infrastruktúrális csomag szabályozását is össze kell állítanunk. Az Energia Unióra vonatkozó bizottság által e- idén elkészített stratégia a fő irányvonalunk. Talán az a kettő nagyon fontos vonás, amely legközelebb áll a mi területünkhöz, az egyrészt az, e, a belső energiapiac integrálása és az ellátás biztonságának garantálása. A második témát különböző módon lehet megközelíteni. A bizottság például tavaly egy stressz tesztet is tartott. Meg kell próbálni a tagállamok közötti együttműködést fejleszteni, és hát integrálni a piacot amennyire lehet. A munkaprogramunkat négy témaköré csoportosítottuk, ahogy a tavaly elkészült ez évre vonatkozó munkaprogramot is. Az első témát most a, az energia, megvalósított energiapiac utáni időszaknak szoktuk nevezni. Ugye ennek a megvalósítása tavaly kellett volna, hogy befejeződjön, de mondjuk az energiapiac egyesítésére vonatkozó szabályok megalkotása után most a végrehajtás és az ellenőrzés fog jönni. Tehát most arról kell gondoskodni, hogy a csomagokat megfelelőképpen teljes mértékben áttegyék a nemzeti jog, jogszabályokba, és ellenőriznünk kell, hogy a jogszabályok, illetve az útmutatások ö, betartásra kerülnek-e. A Másik téma az az energiaipar integritása és átláthatósága. Ezt a remitet 2011-ben léptettük életbe, akkor lépett életbe, de az új ellenőrzési keret most úgy néz ki, hogy ez év október 7-én fog elindulni. Tehát október 7-én indul el élőben, a, indul el élőben a remit, és ez a nagyon fontos eszköz majd lehetővé teszi, hogy az ügynökség ellenőrizze, monitorozza a piac integritását, illetve az onnan érkező információt. Harmadik téma az infrastruktúrális kihívások. Itt a harmadik energia csomagból és az infrastruktúra csomagból kapott mandátum alapján dolgozunk, az európai hálózat tervezés egy ilyen tíz éves fejlesztési tervre vonatkozóan lesz itt aktuális, és bemonitorozzuk azt is, hogy a közös érdeklődésre számot tartó projektek hogy működnek, illetve hogy hogy működnek a határokon átnyúló projektek. Végül a negyedik téma, amely a, 20-25, 2025-höz vezető híd nevű programmal kapcsolatos kihívások ennek a programnak a megvalósítása, elemzése. Akkor vegyük most külön a témákat. Először is a 2014 utáni belső piac. Elektromos áram és a gáz területén egyaránt megnéztük, hogy a különböző útmutatásokat hogy valósítják meg, illetve a villamos, villamosenergia területén szeretnénk látni, hogy a harmonizált át, harmonizált energiaátadás működik-e. A gázszektorban ezt még csak most véglegesítjük. Aztán a, dolgozunk a hálózati tarifák struktúráján is, illetve a különböző kapacitáselosztási mechanizmusokon a inkrementális kapacitás területén helyszínen figyeljük meg a fejlődést, és ezt a e, diát nagy büszkeséggel mutatom, mert ez pontosan azt mutatja, hogy mennyire integrált az e, a villamosáram piaca. Látjuk, hogy az Európai Unió nagyon nagy része már is egy egységes piachoz tartozik, amit egységes platform irányít, és ott ez a platform dönti el az árakat. Gibraltártól a Barén tengerig tulajdonképpen egy teljesen egységes terület létezik. Aztán Közép-Európa, Kelet-Európa is kapcsolódott ugyanehez a platformhoz már, de a kék területtől mégis valamilyen módon különbözik. A gáz területén is előre haladtunk, a platformok kialakítása területén egy nagyon nagy projekt és két kisebb mértékű projekt van folyamatban, és nem csak a jogszabályalkotásokban, hanem valóban a, a, a konkrét gyakorlatban is vannak fontos folyamatok. Hogyha most a remitre térünk át, mm, már csak négy, négy hónap maradt az indulásig, október 7-éig, ezen a napon azok a piaci résztvevők, amelyek a szervezet piaci kereskedelem szervezet rendszerében be fognak tartozni, e-, el fognak kezdeni ez szerint a rendszer szerint működni, a fizikai termékeket illetően. Tehát nagyon nagy számú kereskedelmi jelentéssel számolunk, valószínű naponta 3 három és fél millió lesz a számunk. Szeretném megmutatni, hogy az legutóbbi statisztikák nyomán a remit életbelépése óta hogy néz ki a tevékenységünk. Ugye a marketing része az októberben indul, de már voltak esetek, amelyeket az ügynökségnek jelentettek. 57 ilyen eset volt, ebből 26-ot zártunk le, és ebből ezen belül is 6 a remiten belüli kötelezettségvállalás megszegéséről szólt. Az energia piac, nem mondom, hogy az energiapiacsal nagy problémák vannak, de nagyon fontos, hogy az átláthatóság, az energiapiac legfontosabb jellemzője legyen és maradjon. Nagyon sokat dolgoztak, dolgozott együtt az ügynökség és a szabályozók tanácsa, annak biztosítása érdekében, hogy valósítsák meg megfelelőképpen a remitet. Egy portált, fogunk, portált nyitottunk, amely egy ilyen egységes belépési pont, és szeretnénk, hogyha az ügynökségen belül és a nemzeti szabályozó ügynökségen belül is lennének tréningről, illetve képzésről gondoskodó pontok. A kihívás ebben az esetben, a, ahogy máshol is, a költségvetés. Már mondtam, hogy a munka program egy kiadási becslésen alapul, amely 20 millióval számol a következő évre nézve, és ez 44 embert jelentő alkalmazotti bővítéssel is számol. A becslésekben, amelyeket a bizottság néhány hete fedett fel, azt a javaslatot láttuk, hogy további 10 tíz, tíz személyt tudunk 50 milliós költségvetéssel egyetemben magunkénak, és ez azt a pozitív jelzést adja, hogy a bizottság elismeri a munkánkat, és azt is elismeri, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló források nem elegendők a feladataink ellátásához. Ahogy elnök úr is mondta, az imént még messze nincsenek meg a megfelelően szükséges anyagi eszközök arra, hogy minden elemzést és benchmarking feladatot el tudjunk látni és ezért nagyon hálásak vagyunk az önök szakbizottságának minden ő támogatásáért. Most meg fogom kérni Lord Mogot, hogy ő folytassa az előadást. Köszönöm szépen. És ha már a köszönet nyilvánításnál tartunk, akkor én is megköszönöm az elnök úr és a bizottság támogatását. Azért készítettem el én a saját diámat, hogy megmutassam, hogy mennyire alapvetően változtattuk meg a remitet egy technikai módosítás révén, amely nem kapott nagy figyelmet, de igen nagy eredményekkel járt. Nem fogom technikai szinten megmagyarázni, hogy mi történt, de a jelenlegi ö, szervezet az energia kereskedelem igen speciális ö, körülményeit határozza meg. Hogyha azt nézzük meg, hogy az energia ö, kereskedelem egy teljes ö, pénzügyi ö, tranzakción belül egy évben csak három percet foglal el, akkor az nagyon kevésnek tűnik, de rendkívül fontos a nő jövő szempontjából, hogy meglegyen az ezzel kapcsolatos likviditás. Az a probléma, hogy az a testület, amely a bizottságnak javaslatot tesz, változtatást javasol, és most a javaslat arra megy ki, hogy a pénzügyi eszközök definícióját szélesítsük ki, de ez a kivételek körét csökkenteni fogja, és akkor ezzel a limitből nagyon sok energiavállalati tranzakciót kizárunk. Ennek pedig nagyon súlyos hatása lesz, mert ez költségemelkedéssel fog járni, és adminisztratív teher emelkedéssel fog járni. A piacról eltávolítja a vállalatokat, és inkább kétoldalú kereskedelemre fog ösztönözni. Nagyon jó kapcsolatot tartottunk Hélbiztossal és a főigazgatóval is, és bízom benne, hogy a bizottság ezeket a negatív konzekvenciákat el fogja tudni kerülni. A parlamenttel és az külső az ITRE bizottsággal tartott jó kapcsolatunk miatt szeretném felhívni a figyelmet erre az új javaslatra, amelynek igen káros hatásai lehetnének, amiben ez, amennyiben ez ilyen formában kerül meg e döntésre. 2017-ben lesz ez majd ugyan aktuális, de az elkövetkezendő hónapokban születik meg a döntés. És ezért csak ennyit szerettem volna mondani, figyelmeztetni szerettem volna erre a fennálló veszélyre. Your remarks, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr és Mog úr a megjegyzéseiket. Most pedig a szakbizottsági tagok kapják meg a szót. Látom, hogy néhányan jelen vannak abból a kontaktcsoportból, akik az acerrel tartják a kapcsolatot, például Werner asszony, Otis úr. Hogyha önök közül valaki szeretne valamit mondani, akkor megadom önöknek a lehetőséget. Mit gondolnak erről? Mrs. Kalla. West, please. Yeah. Yeah. Mrs. Callas. Ah, Mrs. Callas. Very good. Callas asszony, kiváló. Tessék, tessék asszonyom. Thank you. Um, I just have two questions. Um, Köszönöm, két kérdésem van. Nagyon sokat emlegette, sokszor emlegette, hogy a költségvetés nem megfelelő és azt is elmondta, hogy az energiapiac felügyeletéhez még esetleg hiányzónak más eszköz, hiányoznak más eszközök, lehetőségek. Erről kérném, hogy szóljon bővebben. És a másik kérdésem pedig, hogy az acer mennyiben vesz részt az energiapiacok tervezésében. Köszönöm. Adam Virkunen. Virkunen asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is ugyanezeket a kérdéseket szeretném föltenni, mint Kallas kolléga. Engem is érdekelne az, hogyha szeretnénk egyetlen egy erősebb szabályozó testületet a 28 különböző felügyeleti szerv helyett, akkor ez mind múlik. Jogszabály hiányzik, vagy pedig pénzügyi források hiányoznak. Mit tehet az Európai Parlament annak érdekében, hogy önöket segítse, és hogy jobb minőségi jogszabályok legyenek, illetve egy erősebb hatáskörű felügyeleti szerv legyen Európában? Köszönöm, hogy az elnök, és Szilikiotis kolléga következik. Εμένα η ερώτηση μου και μάλλον την τοποθέτησή μου Köszönöm. A kérdésem a a következő. Nekem a másik irányba megy, mint az előttem szóló kérdése. És az érdekelne, hogy hogyan lehetne hatékonyan létrehozni az egységes piacot. Az átszer hogyan tud ehhez hozzájárulni? Azért mondom ezt, mert hogyha mondjuk megszüntetnénk bizonyos régiók, bizonyos országok elszigeteltségét, már azon itt, akik el vannak vágva a nagy hálózatoktól, az jó, teremtsük meg az egységes piacot. De vannak olyan tagállamok és régiek, és régiók, mondom, amelyek teljesen elszigeteltek, tehát nincsenek hozzákapcsolva a nagy energetikai hálózatokhoz, és emellett még beszélni kell arról is, hogy milyen szerepet játszanak a felügyeleti szervek nemzeti szinten. Tehát az én kérdésem gyakorlatilag egy spontán felvetődött, kérdés, hogyan lehetne az együttműködést javítani. Én az ACER és a Nemzeti Felügyeleti Szervek közötti együttműködésre gondolok. Tehát hogyan lehetne ezt túl javítani, hogy az elszigeteltség megszűnjön, és javuljon az elektromos energia ellátása bizonyos tagállamoknak, illetve régióknak, ugye nagyon jól ismerjük a jelenlegi helyzetet, a problémákat, és tudjuk azt is, hogy egyfajta nemzeti szinten egyfajta rugalmasságra és függetlenségre van szükség ahhoz, hogy az energia igényre reagálni tudjanak bizonyos tagállamok. Tehát megismétlem az első kérdés, hogy hogyan tud az acer hozzájárulni ahhoz, hogy az együttműködés javuljon. Köszönöm. Werner asszony. Köszönöm szépen. Igaza van abban, hogy októbert nem lesz elég személyzetük arra, hogy a minden feladatot megoldjanak, de elképzelem, hogy ugye a nemzeti szabályozók is tehermes mentesíthetnék önöket. Arról nincsen szó, hogy esetleg a nemzeti szabályozók küldhetnének az acernek személyzetet annak érdekében, hogy az önök munkaképességét legalábbis biztosítsák? Hiszen ez mindenkinek érdeke. Well, thank you so much. I'm, I'm sorry I didn't uh, Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy a az előadásokat nem hallottam, e, és elnézést, hogyha emiatt olyan kérdést teszek fel, amelyet már megemlítettek, de minden esetre egy olyan kérdésről van szó, amely az éves piac monitorozási jelentéssel kapcsolatos, és, hogy, és ami a határokon átnyúló kapacitást nézi, nem csak a fizikai kapacitást, hanem azt a képességet is, hogy hogy tudunk határokon átnyúló jelleggel energiát cserélni, illetve hogy milyen adat hozzáférési lehetőségünk van erre. Nem tudom, hogy önök ezt meg tudnák-e nézni, és hogy a piacfelügyeleti jelentésbe esetleg egy táblázat formájában ezt be tudnák-e foglalni. Tehát, hogy a határokon átnyúló energia áramlás mennyire lehetséges. Tavaly novemberben küldtünk önöknek egy levelet e, ezzel a kérdéssel. Szeretném tudni, hogy erre sor került-e azóta, és hogy vannak-e ilyen tervek. Köszönöm, hogy az elnök Tosanovszki kollégája szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Többször beszéltünk már az acer ügynökség jelentőségéről, az, a REMIT program kapcsán, és mindig azt szoktuk mondani, nem vagyunk benne biztos, hogy sikerül az irányítást megszervezni, hogy az egész csomagot nem kellene átdolgozni, hogy hogy a remit képes lesz a feladatait áll, ellátni. Az energiagazdaság Európa, az európai gazdagság egyik legfontosabb része, ezért azt szeretném kérdezni önöktől, ugye mi a parlament bizonyos jogszabályok nyomán a saját kezdeményezésünket is korlátozni szoktuk. Esetleg ki tudnának-e dolgozni egy olyan anyagot, amely leírja, hogy ez hogy lehetséges. Minden esetre önöknek mi informális módon minden támogatást megadunk, de a, ez, ez érdekelne minket. És aztán a nemzeti hatóságokkal, szabályozó hatóságokkal való együttműködésről is kérdeznék, hiszen az ő velük tartott együttműködésen alapul az egész projekt sikere. Nagyon nagy jelentést kell kidolgozni tehát, és az Európára vonatkozó jelentőségéről is szeretnénk hallani az acernek. Elnök, én is kérdeznék valamit, mert a végrehajtás szintjéről is beszélt, a harmadik energiacsomag végrehajtásának szintjéről százalékban meg lehet határozni, hogy ez mennyi. Mert úgy mindig csak ilyen homályos adatokat hallunk, de konkrétan nem tudjuk még, hogy hol tartunk a megvalósításban. Vagy például a a, a transmission kódok a tagállamok között, lehet, hogy kicsit túl veszélyes lenne, hogyha e, egy, egy példát kiemelne ebből, de konkrét információkat nagyon szívesen fogadnánk, mert körülbelül nagyon nehéz, mert, mert, mert ha ezt nem kapjuk meg, akkor a tagállamokban nem tudunk érvelni amellett, hogy hogy tudunk önöknek segíteni, hogy tudunk segíteni a különböző tagállamok helyzetén. Ez lenne az egyik általános megjegyzésem, a másik pedig a hardware kérdése az energia belső piacon belül. Ha a gázpiacot vesszük, tulajdonképpen a ö, megfordított áramlásra van lehetőség a reverse flow-ra, ha már technikailag ez nem mindig lehetséges, de mennyi ennek az aránya? Ugye talán 10% lenne az kívánatos, hogy az e-, energia, az, energia használat a tagállamokon belül 10%-ban rendelkezzen ezzel a lehetőséggel. De most hol tartunk? 3%-nál? 0,5-nél? 7-nél? Hogy tehát ez a hardware-ről. Na most a szoftverről. Tehát az átvételi kódok nagyon fontosak, de a szabályozott árakkal kapcsolatban. Mert azt mondta, hogy a remit beindul, és akkor az integritás és az átláthatóság indul, ugye ez a remit rövidítés feloldás, amit senki nem tud megjegyezni, de minden esetre egy, egy nagykereskedelmi energiapiac alakul ki, szabályozott árak lesznek, és fantasztikus ösztönzők lesznek bizonyos tagállamokban. De ezek nem lesznek egyformák. Lehet, hogy van, ahol a nukleáris energiát támogatják jobban, van, ahol a fosszilisat, hát van, ahol a megújulókat mondjuk akkor jó lenne, hogyha az ösztönzőket 2020-tól teljes mértékben megtiltanák és leállítanák. Egy csomó ilyen kérdésünk, hasonló kérdésünk van, konkrét kérdésünk a hardverrel, a szoftverrel kapcsolatban, a nagykereskedelmi árakkal kapcsolatban. És ön gyakorlatilag nem mondta el, hogy a remit irányelv esetében a gáz és az elektromos áram, a villamos energia között mi a különbség, ha van különbség. Lehet, hogy nem figyeltem eléggé, de én nem bánnám, hogyha ezzel kapcsolatban lenne egy kis magyarázat. Egyébként van még idő arra, hogyha valakinek még lenne kérdése, akkor megadjam másnak is a szót, de úgy látom, hogy nincs, úgyhogy vissza is adom most a szót elnök úrnak. Uh, Köszönöm, elnök úr és köszönöm a sok érdekes kérdést. Talán először a költségvetési és személyzeti kérdésekről beszélek, illetve arról, hogy a nemzeti szabályozó ügynökségek milyen módon tudnak segíteni bennünket. Kalász asszony és Bernard Werner, mások is feltették ezt a kérdést. Ez költségvetési és szakértelmi kérdés egyben. De hogyha nincs költségvetés arra, hogy rekrutáljuk az embereket, akkor a szakértelmi kérdés már is csak elméleti kérdés. Ami az erőforrásokat, a pénzt illeti, már most szerencsések vagyunk, mert az energiakereskedelmi ágazatból kereskedőket, trédereket tudtunk átsábítani, akik fiatalok, de mégis tapasztaltak, számukra tulajdonképpen egy szakmai fejlődési lehetőség a mi ügynökségünk. Három ember adja a felügyeleti tímünket, de ők jók, amennyire én meg tudom ítélni. Tehát itt nem több száz emberről van szó, hanem három, vagy tíz, vagy húsz fős csapatokról, akik figyelik a, a piacokat, illetve Eh, még 10 vagy még 20 eh, olyan ember, aki az egyes piaci szereplők magatartását vizsgálja. Az amerikai energiaügyi eh, bizottság, ami a modellünk, mert hasonló a szerepük, ők rekrutáltak egy korábbi head of training, tradinget, aki már nem bírta elviselni a e, kereskedelem feszültségét és a, munka, a korábbi munkahelye stresszét, és ő aztán tovább tudta képezni az alatta dolgozókat. Ami a nemzeti hatóságokkal való együttműködést illeti, remélem, hogy átjött a szövegemből, hogy nagyon jó az együttműködés. Itt e, megosztott felelősségről van szó, az ügynökség az európai piacokat monitorozza, ugyanakkor a vizsgálatok és végrehajtás, valamint a nemzeti piacok monitorozása, nos, ez a nemzeti hatóságok dolga. Egyébként ez nekik is egy új feladat. Tehát ebben az értelemben ők is eh, hasonló helyzetben találják magukat, mint mi, mert eh, új feladatot kaptak, és eh, egyes szervezetek ezek között, ezek közül engedélyt kaptak további e, szakemberek felvételére is, míg mások nem. Tehát persze együttműködünk, próbáljuk optimalizálni a lehetőségeinket, ugyanakkor nagyon-nagyon korlátosak az eszközeink. És így ez az egész egy igen nagy kihívás, és nagyon nehezen lehetséges. Aztán volt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség és a nemzeti szabályozó hatóságok hogyan tudják megszüntetni az energiaszigeteket. Eh, Simiotis eh, úr kérdezte ezt meg. Eh, azt gondolom, hogy kiosztottuk a, úgy tudom, hogy kiosztottuk az előadást. Van egy infrastruktúra csomagunk, amelynek révén megpróbáljuk felgyorsítani a 2013-as rendelet végrehajtását. Ez egy közös erőfeszítés, amelynek révén az európai szinten próbáljuk az infrastruktúrát fejleszteni és megszüntetni ezeket az energiaszigeteket. szigeteket a nemzeti hatóságok és az ügynökség is részt vesznek abban, hogy kiválasszuk a közös érdeklődésre számot tartó projekteket, amit a bizottság és a tagállamok együttesen határoznak meg, aztán pedig utána monitorozzuk a terv végrehajtását, illetve azonosítjuk azokat az akadályokat, amelyek még az útjában állnak a munkánknak. Koffort úr, ön említette azt a levelet, amelyet parlamenti képviselők küldtek nekünk a e, határon átnyúló e, kereskedelmi kérdések vonatkozásában. Az idei jelentésünkben ezt e, nézni fogjuk, vizsgálni fogjuk, nehéz, de mégis sikerül adatokat kapnunk. November második hetében jön ki majd ez a jelentés, és azt remélem, hogy az örök Bizottságában ezt ismertetni tudom. És remélem, hogy az az elemzés, amit készítünk, az, az felhasználható lesz. Mindenképpen mi prioritásnak tartjuk ezt a témát. kérdést kaptunk azzal kapcsolatban is, hogy hogyan tud a bizottság és a parlament segíteni, mármint ez a szakbizottság. Állandó kapcsolatban vagyunk a kontaktcsoporttal, és briefing notokat is készítünk, de további információkat is készek vagyunk adni. Ilyen Ilyen feljegyzést készítünk a saját munkánkról, a kihívásainkról, egyes esetekről. Van egy bizalmas feljegyzés azokról az esetekről, amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságokkal kezelünk, illetve más intézmények, hasonló feladatkörű intézmények benchmarkjait elemezzük. Amennyiben az elnök úr ezt lehetővé teszi, akkor ezt kiosztjuk a, a képviselőknek, csak néhány oldalas, de megtesszük. I need to address some of questions. Még van néhány kérdés, amire válaszolnék. Nem akarok csalódást okozni, volt egy kérdés, ami számokat is tartalmazott, és néhányat most nem tudok emlékezni. A végrehajtási ráta a tagállamok körében, ez a harmadik csomag vonatkozásában, ez olyan, amit a bizottság kezel. Mi európai szinten foglalkozunk ezzel. Néhány statisztikát tudnék említeni, ami a szabályokat illeti, a hálózati kódok gáz vonatkozásban ellettek fogadva, kettő ezek közül hatályba lépett már, egy hatályba fog lépni jövő évben, egy pedig függőben van. E, egy az elektromos áram területén egy ilyen kód az már életbe lépett, egy másik pedig a bizottság tervei szerint komitológiai szakaszba fog lépni, legalábbis a szakbizottság, az Európai Bizottság tervei szerint, tehát komitológiai járás alá kerülnek. A, a piacok, a nemzeti piacok kétharmadában még szabályozott árak vannak. Na most ez nem csak akkor probléma, amikor a szabályozott árak a költségszintet nem érik el, hanem akkor is, amikor fölötte vannak a költségszintnek. Ami a határokon meglevő int interconnection illeti, eh, ott eh, vannak olyan területek, ahol nagyon rosszak az arányok, például az ibériai félsziget, miközben Közép-Európában jók a számok. Az interconnection kapacitást eh, megpróbáljuk a lehető leghatékonyabban kihasználni, és a tavalyi jelentésünkben is azt írjuk, hogy ott, ahol még nem valósult meg a tervünk, ott előfordul az, hogy az áram, áramlási iránya az nem megfelelő, tehát ez, ez ténylegesen alássa a piacot, és árt a fogyasztóknak, mert többet fognak fizetni, mint feltétlenül szükséges lenne. Nyilván tudnám még terhelni önöket statisztikával, ami a visszaford, visszafordított eh, áramlást illeti, az, az megint csak határon átnyúló kérdés. Thank you very much. Uh, I really wanted to address the... Lord Mog. Én a, az együttműködésről szerettem volna beszélni. Az ügynökség az eh, a, az együttműködésnek az eszköze, és ez erős mély együttműködést jelent. Nagyon komoly támogatást kaptunk a nemzeti szabályozó hatóságoktól is, kapért szabályozó hatóságoktól is állandóan 20 szakértő egy-két-három évre, vagy mondjuk rövidebb ideig van kölcsönadva a különböző nemzeti intézményektől a, az acer felé. Emellett van a brüsszeli ülések megszervezésére, a kapacitás megteremtésére is egy tétel. Egy szervezetet szervezethez járulnak hozzá a nemzeti szabályozó hatóságok, és az a szervezet 100 euróval járul hozzá a közös találkozók megszervezéséhez. A gyakorlatban tehát nagyon nagy fokú az együttműködés, ami persze a kulcskérdés, az az, hogy lesz-e majd egy egységes energiaszabályozó hatóság. Na most nyilvánvalóan ez egy politikai kérdés, e, és egyes tagállamok nem nagyon akarnának, beleértve azt is, amelyiket én képviselek, e, nem feltétlenül akarnának egy központi szabályozó hatóságot. De azért sokan elismerik azt, hogy a különböző nemzeti piacok között e, vannak még különbségek, amelyek azonban meg fognak szűnni, hogyha egy valódi egységes piac kialakul, és lehet, hogy onnantól kezdve már a politikai kérdésben is könnyebb lesz dönteni. E, tehát csökkentett erőforrásokkal az igazgató úr komoly eredményeket ért el. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm az itt elhangzott magyarázatokat. A belső energiapiacunk annyira fontos, hogy önöket még idén újra szeretnénk itt látni, viszont látni. És további információkat szeretnénk kapni. Talán a statisztikák is javulni fognak oly mértékben, hogy hogy magunk is meglepődünk. See you next time. Thank you. Well, dear colleagues, ladies and gentlemen, unusual. Tisztelt kollégáim, hölgyeim és uraim, szokatlan vendégek voltak csarnókainkban, az ACER igazgatója és a szabályozók testületének elnöke. Ö, ö, viszont ö, szívesen várt, szokásos vendégek voltak. Aki viszont a 13-as napi rendi ponttal kapcsolatban jelent meg, a Horizont 2020-as programról tartott vitával kapcsolatban, az nem annyira szokásos. Jean-Pierre Bourguignon, az Európai Kutatási Tanács elnöke a vendégünk, valamint két fiatal tudós, mondhatom, hogy fiatalok? Nagy, nagyon nagy szeretettel üdvözlöm Önöket, kérem üljenek le. Sorry, Mr. Professor, I didn't see you once again. We saw each other. Jó napot kívánok, professzor úr! Találkoztunk néhány órával ezelőtt, üdvözlöm ismét. Szeretném enne emlékeztetni kollégáimat arra, hogy az Európai Kutatási Tanács a hetedik kutatási keretprogram keretében került megalapításra, és ezért én teljes mértékben felelősnek érzem magam, hiszen én írtam jelentést erről a programról. A kutatási tanács európai és globális szinten is igen sok elismerést kapott, hogy ez mit jelent konkrétan. Az Európai Kutatási Tanácsnak köszönhetően képesek vagyunk arra, hogy a fiatal tudósokat Európában tartsuk, illetve más kontinensekről Európába csábítjuk. Professzor úr mesélte el nekem, illetve én szeretném, ha megerősíteni, hogy ez valóban így van-e. Ezen kívül az Európai Kutatási Tanácsot a parlament és a bizottság úgy támogatta, hogy, a, hogy 13 milliárd euróra duplázta meg a számukra szánt forrást hat és félről a hetedik keretprogramot követő programon belül, a horizonton belül. Az FC jelentéstevője Kathleen Van Brent sikeresen védte meg a bizottság és a tanács álláspontja, illetve javaslata ellen az Európai Kutatási Tanácsot egy igen nagy harcban, az FC költségvetéséről szóló tárgyalások során is. Akkor három az egy, egyike volt annak a nagyon kevés számú három programnak, amelyet, amelynek a költségvetését nem kurtították meg. Úgyhogy örülünk neki, hogy ehhez is támogatást tudtunk nyújtani. Az ITRE ezen túl még jobban nyomon fogja majd követni a működésüket, hiszen a szakbizottságunk igen sokat dolgozott annak érdekében, hogy a költségvetésüket megduplázzák. Sokat várunk önökkel, önöktől, és szeretném most lehetőséget adni Burganyon úrnak arra, hogy megtartsa a bevezető beszédét. A beszédet követően pedig a Horvátország illetőségű Tolics asszony, valamint az olasz Punyó úr fogja bemutatni két vendég tudósunk a saját szempontjukból, hogy számukra mit jelentett az Európai Kutatási Tanács, és hogy, hogy milyen volt egy projekt, konkrét projekten keresztül a velük folytatott együttműködés. Tehát ott személyes tapasztalatokról fogunk majd hallani. Professzor úr, először önné a szó. Buzek, mesdames et messieurs les vice-présidents. Kedves Buzek, Buzek elnök úr, hölgyeim és uraim, Először is örülök annak, hogy eh, itt lehetek eh, önök előtt eh, azon a napon, amikor az EKT aláírja az 5000. szerződését. Ez egy kompromisszum, a finanszírozási kompromisszum után nem sokkal születik, az FC kompromisszumról beszélek, amely fedezi a Máris Klodowska-Curie fellépéseket, és egy olyan kompromisszumról van szó, ahol a parlament eh, határozott álláspontja, és azon belül is az ITRE eh, szakbizottság nagy szerepet játszottak. Örülök annak, hogy eh, velem együtt két díjazottat is fogadnak itt, Nikola Punyót, aki a az EKT szerződése keretében elvégezte a munkáját, illetve Iva Tolics, aki az 5000 díjazott, és aki a projektjét fogja bemutatni önöknek. Kicsit nehéz elhinni azt, hogy az EKT-t 2007-ben, vagyis mindössze 8 éve alapították meg, valójában csak 2009 óta működik az ügynökség, és tudjuk, hogy mekkora helyet foglalt el az európai kutatás palettáján. Ugyanis ez egy referencia központtá vált, Európában is azon túl. Mit tett az EKT 8 éven belül? Hát először is 15%-a az értékelőinknek találkozik Brüsszelben, és, Brüsszel és Európán kívülről is érkeznek. Ők, ők 43 ezer projektet értékeltek eddig évente kétszer-három évre eh, érkezik 600 magas szintű tudós, akik eh, kiválasztják a eh, díjazott pályázatokat, 2000 specialistával pedig távkonzultációt folytatunk. Összességében 9 milliárd euróról volt itt szó, amelynek segítségével 5000 projektvezetőt tudtunk megsegíteni, finanszírozni, 626 intézményt, 32 országban, a kutatók pedig 66 nemzetiséget képviselnek. 40 ezer kutatót, ezek közül 9 ezer doktoranduszt és 14 ezer posztdoktori végzettségű személyt támogatunk. E, és e, azok a tanulmányok, azok a munkák, amelyeket elvégeztek az általunk finanszírozott csapatok, azok néhány száma jellemezhetők, 40 ezer cikk jelent meg különböző szakfolyóiratokban, ezeknek a harmada olyan újságban, amelyek a leginkább hivatkozottak, illetve maguk a cikkek az 1% leghivatkozottabb cikk közé tartoznak növelni sikerült a legrangosabb folyóiratokban a mi projektjeink megjelenését. Ami a díjazottakat illeti, eh, kötődik a nevünkhöz 5 Nobel-díj, 3 Field-díj, illetve 5 Wolf-díj is eh, előnyben részesítjük a fiatal kutatókat, a díjazottak kétharmada 30 és 40 év közötti. Eh, tehát ez egy nagyon izgalmas kaland. E, Régóta úgy gondoljuk, hogy európai dimenziót kell adni a tudományszervezésnek, és támogatni kell a fiatal kutatókat. Én magam is nagy örömmel vettem részt ebben a munkában, ennek a szervezetnek a felállításában. Hogyan képzeljük el a jövőt? az Európai Bizottság egyszerre felelős a pénzek felhasználásáért, illetve az ekt re delegálta a projektek értékelését. Kétnapos kétnapos összejöveteleken döntünk ezekről a projektekről. Azt gondolom, hogy a legitimitását és az operatív hatékonyságát a programnak sikerült bizonyítanunk. Relatíve hosszú távú támogatást tudunk adni, akár 5 éveset is, ráadásul ez egy puha támogatási mód, ahol ambiciózus projekteket támogatunk Európában. Tudjuk azt is, hogy a verseny nagyon erős a kutatóknak megengedni azt, lehetővé tenni, hogy szabadon kutassák a tudás határain túl e, nyúló területeket, e, lehetővé teszi akár radikális e, áttörések elérését is. Emellett, mint említettem, a finanszírozás kétharmada szándékosan a fiatal kutatóknak jut. A 2014-20-as időszakban az LKT költségvetése, ahogy Buzek elnök is említette, az első három évben a 2013-hoz képest csökkenni fog, a 7 éves keret pedig 13 milliárd euróra tehető. 2018-ban eh, fog az első növekedés bekövetkezni, és 2020-ig ez folytatódni fog. A jelenlegi sikerrátánk, amit 10%-osra teszünk, az fenntartható. A jelenlegi helyzetben nagyon nehéz lesz új kezdeményezéseket tenni. Oda kell figyelni olyan területekre, amelyek technikaibbak, mint az eddig támogatott területek, itt a műszaki tudományokra gondolok, valamint jobban oda kell figyelni az interdisziplináris kutatásokra is. Kis kutatócsoportok támogatását kell ösztönözni. Szinergiatípusú kiírásokra van szükség, ezeknek, ezek rendkívüli módon túl jegyzettek. Számos közösség alulreprezentált, elsősorban a női kutatókra gondolok, különösen azokon a területeken, ahol egyébként eh, a női kutatók száma magasabb az átlagnál, eh, illetve vannak olyan országok, amelyek szintén alulreprezentáltak. Ezért fontos az, hogy az EKT-t irányító ügynökség megfelelően rugalmas módon tudja kiigazítani a stratégiáját. A 7 évre van meghatározva a, az administratív kiadások mértéke. Adok egy példát a rendszer merevségére. Sajnos a nagy és kis szerződések ugyanannyi időt vesznek igénybe az adminisztráció részére. Ez azt jelenti, hogy az alprogramoknál, ahol a kisebb pénzeket osztjuk ki, például a feltáró jellegű munkákra, az gyakorlatilag nehéz, vagy, vagy szinte lehetetlen, mert nagyon munkaigényes ahogy önök is tudják, legkésőbb 2016 végén az Európai Bizottság a finanszírozási programot felülvizsgálja. Reméljük, hogy a javaslataink bizonyos kezdeményezések jobb támogatását fogják maga után vonni. Adott esetben új prioritásokat is meg lehet határozni. De ahhoz, hogy Európa sikeres legyen, ahhoz innovációra van szükség, agilis és reakcióképes Európára, ahol a kezdeményezéseket, jól kigondolt kezdeményezéseket támogatni tudják. Remélem, hogy az önök segítségével az EKT a saját jövőjének kovácsa maradhat a jövőben, és a Global Research Council-ban képviselem az EKT-t, Tokióban lesz idén egy találko- volt egy találkozó a közelmúltban. Látjuk a világon, hogy egyre inkább elfogadják az EKT-t. Az eredményünk ugyanis figyelemre méltó volt. Szeretném azt is kiemelni, hogy milyen gyorsan sikerült például az amerikai National Research, az amerikai NSF-fel, a koreai National Research Funddal, vagy az argentin tudományos szervezettel kialakítanunk az együttműködést. Kínával pedig most készítjük elő az együttműködési megállapodás aláírását. Tokióban pedig a Japan Society for the Promotion of Science szervezettel írtunk alá együttműködést, és ezzel eh, kiterjesztjük nemzetközi együttműködésünket. Köszönöm. Introductory remarks and introductory... Köszönöm ezeket a bevezető gondolatokat, eh, és most Iva Tolicsnak adom meg a szót, aki az egyik eh, díjazott kutató, vagy támogatásban részesített kutató. Én is Iva. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Ivatolics vagyok. Én vagyok az 5000 támogatott egyike. Idén kaptam meg ezt a támogatást, hogy a Ruder Poskovics intézetben Horvátországban, Zágrábban a sejtosztódás biofizikáját tanulmányozzam. Ha visszatekintek a pályámra, akkor röviden így foglalhatom össze, hogy Zágrából származom, ahol molekuláris biológiát tanultam, és a PHD-met is elkezdtem, de rájöttem, hogy nem tudok olyan PHD tevékenységet folytatni, amelyet szerettem volna, ezért Bostonba mentem, ahol a Harvardon befejeztem a PhD-ment, majd két posztdoktori képzést végeztem el Firenzében és Kopenhágában. A képzések után a Dresdai Max Planck intézet kutatócsoport vezetője lettem, ahol tíz évig dolgoztam egy fantasztikus kutatási környezetben. Miután ilyen sok évet töltöttem külföldön, úgy döntöttem, hogy hazatérek szülővárosomba, Zágrába, és így kerültem a Ruder Boskovics intézetbe professzori rangban, mielőtt megkaptam volna az ERC támogatást, ösztöndíjat elszántam magam, hogy hazaköltözöm Horvátországba, és olyan magas szinten fogom folytatni a munkámat, ahogy azt a Max Planck intézetben tettem Németországban, viszont aggódtam a pénzügyek miatt. A sejt biofizikai kutatások és kísérletek elég drágák, a horvát nemzeti kutatási ösztöndíjak pedig elég szerények. És itt jön be az ERC ösztöndíj, mert ennek hála a lehető legjobb tudósokat tudom összeállítani egy csapattá, három PHD hallgatót, két posztdoktori fokozatot és egy laborvezetőt tudok felvenni, és ami még nagyon fontos, hogy a legújabb technológiával működő mikroszkópot is meg tudom vásárolni, amely a kísérletekhez szükséges. A sajtosztódást vizsgáljuk, ahogy mondtam. Enélkül nem lenne élet, ez egy nagyon fontos folyamat, de még mindig nem értjük pontosan, hogy hogyan működik ez a folyamat. Az én projektem megpróbálja tehát a tudás határait egy picit tovább kitolni, és a sejtosztódás mechanikai elveit próbáljuk feltárni. Konkrétan azt, hogy hogyan tudják a sejtek a kromoszomákat ketté osztani hiba nélkül. A mikrotubulusok ebben a folyamatban nagyon fontos szerepet, szerepet játszanak, ezeket úgy kell elképzelni, mint vékony fehérje rudakat. És ezek húzzák szét a kromoszomákat, és a kemoterápiában is nagy jelentőségük van ezeknek, mert a kemoterápiában alkalmazott gyógyszerek ezeknek a mikrotubulusoknak a tevékenységét próbálják akadályozni, vagy erősíteni attól függően, növekedését attól függően, hogy rákos sejtről van-e szó, és így ölik meg a rákos sejteket. Tehát először is a mikrotubulusok sorba állítják a kromoszómákat, majd a lehető legnagyobb pontossággal felezik ezeket. Ezt tudjuk, és azt is tudjuk, hogy kapcsolatban vannak egymással a mikrotubulusok és a kromoszómák, de hát hogy hogyan, azt nem tudjuk azt is elmondták eddig, hogy csak azok a mikrotubulusok tudják a kromoszomákat szétválasztani, amelyek ezekhez hozzá kapcsolódnak. Viszont a kutatások során azt is feltártuk, hogy vannak olyan mikrotubulusok, amelyek nem kapcsolódnak a kromoszomákhoz, és mégis erőt, befolyást tudnak ezekre gyakorolni. És az én munkám pontosan ezt vizsgálja, hogy ezeknek az újonnan felfedezett mikrotubulusoknak mi a szerepe a sejtosztódásban, és megpróbáljuk ezzel az új mikroszkopikus és lézer, a mikrosebészeti technológiával feltárni, tenni, hogy hogyan szerveződnek ezek a mikrotubulusok, és megpróbáljuk beazonosítani a fehérjéket is, amelyek ezeket összekapcsolják a kromoszómákkal, hogy aztán a kemoterápiában ezeket az eredményeket fel lehessen alkalmazni össze interdisziplináris megközelítésről van szó, molekuláris biológia, molekuláris genetika, biofizikai eszközök, lézermikrosebészet, optikai mérnökség, számítástechnika és elméleti fizika működik együtt annak érdekében, hogy a mikrotubulusok működését feltárjuk azért annyira, ennyire fontos ez, mert a kemoterápia ezeknek a mikrotubulusoknak a működését célozza. Általánosságban a biom medikai, tehát orvosbiológiai kutatásokról, azt kell elmondani, hogy a biológiai alapkutatások a kulcsát adják ennek, mert ezek nyitják meg a lehetőséget az alkalmazott kutatásra az orvostudományban. És így lehet diagnosztizálni, illetve kezelni több betegséget és állapotot, és ezért itt az ERC nagyon fontos szerepet játszik annak érdekében, hogyha finanszírozza ezt a kiváló alapkutatást, akkor hosszú távon megláthatjuk ennek az eredményeit a társadalomban. Köszönöm, mondja az elnök. Nos, ha megengedik, akkor Punya úrnak adnám át a szót, hogy tartsa meg ő is az összefoglalóját. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, de egyébként nagyon nagy öröm is, hogy az ITRE szakbizottságba most eljöhettem. Szeretnék egy picit a saját tapasztalatomról beszélni, kutatási tevékenységemről is, eh, ahol az az örömért, hogy az Európai Kutatási Tanástól ösztöndíjat kaptam. Eh, persze az ERC elnöke általános bevezetőt tartott, én ehhez inkább a személyes tapasztalatomat tenném hozzá. Én 2010-ben döntöttem úgy, hogy pályázom egy ilyen ösztöndíjra, ösztöndíjra is. Hát akkoriban nem sokat tudtam még arról, hogy hogy is működik az RC, az LKT finanszírozás, és egy picit felületesen készítettem el a pályázati anyagomat, hogyha őszinte vagyok, és hát az lett ennek az eredménye, hogy nem fogadták el ezt a pályázatot, már az első szűrésen kiesett és egyébként meg is lepett az, hogy az ellenőrök hogyan reagáltak, azt mondták, hogy az, ösztön, az önéletrajzom az eléggé robusztus, viszont a pályázatom tartalma maga nem eléggé testes, hogy így fogalmazzak, és hát ez arra ösztönzött, hogy egy kicsit javítsak a javaslaton, újra belevágtam, és újra benyújtottam a pályázatomat. Ekkor már meghívtak Brüsszelbe, hogy szóban mutassam be a munkámat. Ugyanúgy, mint ma is eljöttem tehát Brüsszelbe, és az interjú után megkaptam ezt az ösztöndíjat. Az ösztöndíjnak hála a Trentói Egyetem, és hát ez meg kell, hogy dicsérjem itt az egyetemet, nagyon-nagyon odafigyel az ERC-re, mert a Trentói Egyetem felvett engem professzorként, kaptam egy ajánlatot, mert akkoriban még csak vendégprofesszor voltam, tehát egy főállást kaptam, és így Trentóba költöztem nyilván át kellett gondolni ezt a meghívást. A feleségemmel úgy döntöttünk, hogy három gyerekkel együtt átköltözünk Trentóba, és ez egy kalandnak bizonyult az életemben, mert ezen az egyetemen nagyon, hogy is mondjam, konstruktív környezetben találtam magam. És ezzel az ösztöndíjjal megkezdhettem a munkámat. Mi volt az első? Hát nyilván az, az volt, hogy a szakító szilárdságot tesztelő nanotechnológiai tesztberendezést vettünk. Mikroszkópikus vizsgálatokat lehet vizsgálni, készíteni, az anyagok mindenféle mechanikai tulajdonságát lehet vizsgálni. Kaptam a doktori hallgatók felvételére is támogatást, illetve posztdoktori fokozatban fel tudtam még venni kutatókat. És mindennek hála egy picike labort tudtunk beindítani, amely a bioinspirált, illetve grafén nanomechanikai kutatásokat végzett, akkor is, hogyha ez egy kicsi labor, nagyon fontos volt, mert az európai vezető csoportokkal tudtuk felvenni a kapcsolatot, és mindennek, mindennek eredményeképpen megjelentünk a nemzetközi szinten is a cikkeinkkel, és egyébként nagyon érdekes ezt megjegyezni, nagyon szerencsések voltunk, hogy az első tudományos cikkünk a Nature folyóirat címlapjára került. A, gyakorlatilag a címe a mi projektünknek a biológiailag inspirált hierarchikus felépítésű szupernano anyagok. Mit jelent ez? Nagyon-nagyon kiváló mechanikai karakterrel jelen, bíró anyagok interdisziplináris területről van szó itt is, ugyanúgy, mint a kolléganőm esetében, és annak érdekében, hogy a kutatásokat folytassam, fizikát tanultam, illetve biológiából is elvégeztem, szereztem még egy PhD fokozatot, ezt né- néhány hónappal ezelőtt az eredeti egyetemi diplomámhoz és mérnöki tanulmányaimhoz hozzá csapva. Hát nyilván egy pár példát szeretnék csak mondani ezekről a szuperanyagokról. Az egyik, amit tanulmányozunk, az a grafén, amely százszor nagyobb szakító szilárdsággal bír, mint az acél, de egyébként a póksajmet is tanulmányozzuk, mert ennek is nagyon nagy a szakító szilárdsága, nagyon jól szétosztja az energiát a felületen, mielőtt hasadna. Elmondjuk, hogy a e, férfiak ellenállóbbak, a nők rugalmasabbak, megpróbáljuk ezeket a e, tulajdonságokat egybeolvasztani egy e, új anyagba. Aztán a Lotus leve, levél tulajdonságait is tanulmányozzuk, mert ez egy nagyon erősen nem tapadó anyag, illetve a gekkó lábát is, mert ennek a tapadási képessége nagyon-nagyon magas. És a munkánknak hála egy olyan szállat sikerült létrehoznunk, amely a kevlár szakító szilárdságának tízszeresével bír, és az ERC úgynevezett Proof of Concept összendíjának hála értük el az eredményeinket. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag új korszak küszöbén állunk, ezt elmondhatom. Gondolják el mondjuk, hogy mi történt a kőkorszakban, a vaskorszakban, a bronzkorban gyakorlatilag az ember életminősége radikálisan megváltozott, és azt hiszem, hogy most is a tudomány, a technológia ezt a célt kell szem előtt tartsa, hogy az életminőség radikális változását elérjük. De mindezt nem lehetne megvalósítani az ITRE szakbizottság hozzájárulása nélkül, illetve az Európai Kutatási Tanács támogatása nélkül, és elnézést kérek eh, ezért a reklámért, de teljes szívből köszönetet kell, hogy mondjak itt az Európai Kutatási Tanácsnak. Thank you. Thank you very much for your presentation. Köszönöm szépen ezt az előadást is. Most a teremben ülők között először Eiler kollégának adom meg a szót, mint a Horizont 2020-ról szóló jelentés szerzőjének. this one working? Ez a mikrofon működik? Nagyon jó. Köszönöm. Burinyon úr, nagyon nagy szeretettel üdvözlöm én is Önt a parlamentben aki már régen itt dolgozik, tudja, hogy a parlament kezdeményezése ez. A bizottság eléggé visszafogottan reagált a javaslatra, és arra, hogy a kiválóság ösztönzése érdeklében emeljük a büdzsét. Nagyon nagy igyekezettel voltunk azon, hogy az FC tárgyalások során a, a, a tanácsot ne kurtítsák meg, a Nobel-díjas és más lobbizóknak köszönhetően sikerült is ez. A jövőre nézve szeretnék megkérdezni, hogy általában véve az európai kutatás helyzetét hogy ítéli meg? A kutatási tanács sikeresen lobbizott, de akkor is a kutatásra fordított összegek nagyon nagyot csökkennek általában véve. Ugye Tolics is mondta, Tolics kolléganő is mondta, hogy ha megnézzük a Boszkovics intézetet, annak célja az, hogy együttműködő tudományos kutatásokat folytassanak, és ez az, az, az akadályozza, hogy Lengyelországban is, Magyarországon is, máshol is összesen milliárdokkal csökkentették a kutatásra szánt pénzeket, és hát így nagyon nehéz elérni azt, hogy ezeket a kiválóságokat, mint önök is, kedves előadók, megtaláljuk, de utána nincsenek olyan struktúrák, és nincsenek olyan források, amelyek segítségével a kutatásokat valóban el is lehet végezni. Tehát először is, hogy azt kérem, hogy kérjenek még további szolidaritást, aztán szeptemberben különösen, amikor majd elkezdődnek a következő költségvetésről szóló tárgyalások, hogy megint próbáljanak meg a kutatási programok mellett érvenni, hiszen a nemzeti, a bruttó társadalmi terméknek két százaléka alatt fektetünk a kutatásba, és hát ez nemzetközi szempontból nagyon-nagyon kevés. Hogy látják a kutatási tanács kiváló, kiválóság megtalálására vonatkozó munkájának, illetve a kollektív kutatás eredmények elterjesztésének témája közötti összefüggést, illetve azt, kérnem, azt kérdezném a horvát kollégánőtől, hogy megvannak-e a megfelelő forrásaik Horvátországban, vagy most annyira nagyok a költségcsökkentések, hogy ez már akadályozza a munkájukat. Elnök, köszönöm szépen. Múdi asszonyé a szó. Köszönöm. És köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen jó eredményeket láthatunk munkánknak és az itt szakbizottságban végzett munkának ilyen jó eredményét örülünk neki, hogy érdemes volt megvédeni az Európai Kutatási Tanácsokat a tárgyalások során, az EFSZ-ről szóló tárgyalások során különösen. Azt hiszem, hogy ez a vita is megmutatja, hogy a frakciókon átnyúló jelleggel, a parlament szakbizottságokon átnyúló jelleggel és felmerülnek ezek a kérdések, hogy az alapkutatás kutatásra egyre kevésebb pénz jut. Az Európai Kutatási Tanács már pedig rendkívül fontos Európa számára, és ezért is harcoltunk érte. De nem csak az Európai Kutatási Tanács kap alapkutatásra forrásokat a Horizont 2020-on belül, úgyhogy nem tudom, hogy önök rá hatással tudnak elenni a más területekre. Aztán elmondta, hogy megvan a, megvan a munkaterve, de egy kicsit részletesebben is beszélhetne róla. Végül pedig az Egyesült Királyságot különösen érdeklő kérdés következne. Mi pozitívan tekintjük az Európai Unióban etéren e folyó munkát, és a, az alapkutatásra az alapkutatás támogatását nagyon fontosnak tartjuk a jövőre nézve, annak érdekében, hogy legyen egy jövőnk. Tehát nagyon hangsúlyozni kellene azt, hogy nem csak a piac számára jelenleg fontos kutatásokat támogatjuk, támogassuk, hanem a jövőre nézve fontosakat is, annak érdekében, hogy a világban globálisan vezető szerepünket meg tudjuk őrizni. Nem csak egy pár évig, hanem sokkal hosszabb időszakra kitekintve. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy erről mit gondol. És ugye, ha elmondanák, hogy erről mit gondolnak, és ugye ezt összekötnék egy kicsit a saját történeteikkel saját eddigi tapasztalataikkal, hogy lássuk, hogy az európai támogatás milyen hozzáadott értéket képvisel az európai kutatás jövőjére nézve. Elnök, köszönöm szépen. Kudricka kolléganője a szó. Uh, uh, Először is szeretnék gratulálni önöknek önök, önnek különösen, hölgyem, aki az 5000 támogatás élvező volt. Ez hatalmas sikernek mondható nem csak a tanács számára, hanem az összes résztvevő, projektekben résztvevő kutató számára is. Sajnos a sikeresek projektek között nem nagyon képviseltetik magukat az új tagállamok. Van Romániában egy ilyen ö, tudományos tanács munkacsoport, kooperáció kiterjesztésén dolgozó munkacsoport. Ebben én is részt veszek, és itt pontosan a kutatási tanácssal való együttműködés fontos. Én szeretném tudni, hogy ennek a bizonyos tanács, csoportnak, amely a tapasztalatcserével foglalkozik, milyen tevékenysége és milyen tapasztalatai vannak, illetve hogy hogy tudjuk a jobb részvételt biztosítani ebben a csoportban. Második kérdésem. A hetedik keretprogramban a, a igénylési ráta 5 az 5-höz volt, de most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok sikeres projekt sem tudja megszerezni a, a finanszírozást. Tudjuk, hogy önök erre vonatkozólag próbáltak intézkedéseket foganatosítani. Én kérdezném, hogy segítettek -e ezek valamit? Köszönöm. Royle kolléga. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és nagyon nagy örömmel látjuk az 5000. projekt támogatásának megnyerőjét, és örülünk neki, hogy az Európai Parlament is részt vehetett a, ennek a támogatásában. Nagyon nehéz a dolguk, és meg, az Európai Kutatási Tanács mégis megmutatja, hogy elő tud járni, hogy előre tud lépni. Konkrét személyeket, konkrét uh, sikereket láthatunk, hallhatunk, és ez motiváció arra nézve is, hogy tovább dolgozzunk ezekkel a kérdésekkel. Burgonyon úr azt mondta, azt kérdezném, hogy a következő konkrét lépések mik kellene, hogy legyenek Én nem vagyok megelégedve azzal, hogy finanszírozási szempontból alig megfelelő a helyzet. Mit tudunk tenni, ami egy következő lépésként tovább viheti a helyzeten? Elnök, köszönöm szépen, Birkunen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm én is a vendégeinknek az előadásokat. Mindig érdekes kutatókat vendégül látni ebben a szakbizottságban, hiszen az oktatás, a kutatás Európa jövőjének kulcsa, és számunkra is rendkívül fontos. Ahogy már kollégáim is megemlítették, legfontosabb feladata a szakbizottságunknak a Horizont 2020-as programmal való foglalkozás, és eh, mindig költségvetési jellegű problémákba ütközünk. A tagállamokban is nagyot csökkentek az oktatásra, kutatásra fordított összegek, támogatások, ezért a horizontnak egyre nagyobb a jelentősége a kutatók számára. Ez azt jelenti viszont, hogy minden évben egyre több kérvény fut be a programhoz. Már aláhúzták az alapkutatás igen fontos szerepét. Tudjuk, hogy a tagállamok a költségvetési csökkentéseket pontosan az alapkutatás rovására szokták megtenni, amely szerintem igen aggasztó. Tudjuk, hogy Európa szeretett volna a 2020-ra er, a világ legversenyképesebb területévé válni, de ha megnézzük a tudományos kutatás területét, akkor ez nem fog megtörténni. Természetesen nem arról van szó, hogy az egyetemek besorolását mindenek előtt kell figyelembe vennünk. Tudjuk, hogy különböző listák vannak, de azt is tudjuk, hogy az első 30 egyetem között Európából csak 5 van, a többi pedig amerikai egyetem. Szeretném hallani a véleményüket arról, hogy Európa mit tehetne annak biztosítására, hogy kutatóink Európában is jó intézményekben, jó körülmények között kutathassanak. Csak pénzkérdése ez, vagy tehetünk még valami mást is a kutatók megsegítése, támogatása érdekében? Madam Borson. Köszönöm szépen, Borcon asszonyé a szó. Mr. President. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok, mondja Borzán asszony. Horvát képviselő vagyok, nagyon örülök, hogy itt van most itt körünkben. Azt hiszem nem tévedek, amikor azt mondom, hogy ön az első horvát tudós, aki eljön az Európai Parlamentbe. A legtöbb esetben politikusok jönnek el hozzánk, de most, hogy ön itt van, arról is tanúbizonyságot tehetünk, hogy annak ellenére, hogy kis ország vagyunk, az oktatás és a tudomány fontos számunkra, és nagyon jó eredményeket, kiváló eredményeket lehet elérni ezen a téren is, nagyon büszkék vagyunk tehát erre. Egy egyszerű kérdést tennék fel. Kérem, nyugodtan, csak szűkszavúan válaszolja ezt meg. A jövőbeni ambícióiról szóljon néhány szót. Ha jól értem, akkor új mikroszkópot szeretne vásárolni, és szeretnék, szeretnék, szeretném tudni, hogy mi, miről álmodik, mi a jövőképe, hogyan tervezi a további munkát. És egy személyesebb jellegű megjegyzés, amit mindenki előtt szeretnék megtenni. Ugye tudja, hogy van az a mondás, hogy a szépség és az ész nem jár kéz a kézben, de ön annak a bizonyítéka, hogy már pedig ez előfordulhat. Köszönöm, mondja az elnök úr. Schulter asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy tudja, nem vagyok szakbizottsági tag, mondja Suika asszony, de mivel horvát vendégünk van ma, úgy gondoltam, hogy érdemes eljönnöm. Még egyszer szeretném megköszönni önnek, hogy feltűzték ezt a témát a napirendre, és az Európai Kutatási Tanács elnökének is köszönöm, hogy eljött, és hogy két ilyen kedves tudóst hozott magával, két fiatal tudóst, akik beszámoltak a személyes tapasztalatairól. A Horizont 2020-nak hála, meghallgathattuk őket, és kíváncsian várjuk az alapkutatásaik eredményét. Szeretnék utalni kollégámra, aki azt mondta, hogy nincsenek olyan sokan azok a projektek, amelyek új tagállamokban futnak, mi vagyunk a legújabb tagállam, és tessék, itt van egy olyan program, amelynek a sikeres, sikerét örömmel várom. Tehát köszönöm szépen. Azt mondjam, hogy eljött, és örömmel várjuk az eredményeket. Konkrét kérdésem nincs, csak azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök ennek az eredménynek. Gratulálok önnek is, és mindenkinek, aki részt vesz a kutatásban, mert tudjuk, hogy a kutatás nélkül nincs jövő, nincs versenyképesség és tudjuk, hogy mennyire fontos a kutatásba való befektetés, mert így fejlődhet az ipar, így erősödhet a verseny. A Horizont 2020 itt van, hogy segítse az európai országokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, Patricia Tolja következik. Köszönöm szépen, professzor. Elnök úr, először is szeretnék gratulálni mindenkinek, az elnök úrnak és a két fiatal tudósnak is. És Roy kolléga kérdésével kapcsolatban elmondanám, hogy most mit tehetnénk. Ugye megünnepeltük az 5000. ösztöndi odaítélését. Mit tehetünk, hogyha még ennél is jobban akarunk dolgozni, mint Európai Parlament? Nagyon sok olyan dolog, amit megtettünk a Horizont 2020-ban, hatásos, de van még nagyon sok nehézség. Azt hiszem mindannyiunkkal előfordul, hogy ha tudósokkal találkozunk, akkor ők beszámolnak arról, hogy milyen akadályokkal néznek szembe, és hogy mit lenne jó megváltoztatni. A harmadik dolog pedig, amit szeretnék kérdezni, az az, hogy mennyire foglalkoznak az eredmények terjesztésével a, a kutatók között, mert nagyon gyakran azt halljuk, hogy hát igen, ez egy jó eredmény, de ö, eléggé elszigetelt, titokban tartják szinte, nem tájékoztatják a tudós közösséget az eredményekről. Tehát mennyire nyitottak, mennyire nyitott a kutatás ö, ebben a rendszerben, amelyet az LKT létrehozott. Köszönöm, hogy az elnök, és most következik Lenkovics úr. Köszönöm, elnök úr. Burginyon úr, Tolics és Ponyó professzorok. Szeretnék gratulálni, gratulálok az 5000. ösztöndíjhoz is, és hadd mondja két dolgot. Önök nem csak a kiválóságot képviselik, azt mondjam, ön ugye a tudományos kutatás kiválóságát, illetve azt, hogy EU-s szinten finanszírozást talált, hanem üzenetet is közvetítenek a fiataloknak a mobilitásról. Látszik, hogy az Európai Unió valóban egy olyan térség, ahol szabadon mozoghatunk, a karrierünk, pályánk egyik részét egyik országban tudhatjuk le, aztán át mehetünk egy másik országba, és így tovább, és ezt én nagyon fontosnak találtam, amely nagyon bátorító lehet más fiatal tudósok számára, akik most kezdik esetleg a szakmai pályafutásukat. Engem is érdekel a projektjének folytatása. Biztos vagyok benne, hogy a horvát tudományos közösség munkájához is hozzájárul, és nagyon örülök, hogy az Európai Parlamentben itt beszélhetünk önnel. Köszönöm, mondja az elnök. Van-e még hozzászólás? Úgy látom, hogy nincs. Ha nincs, akkor én is hozzátennék még két-három kérdést. Az első, ugye 30 milliárd euró a Horizont 2020-on belül ez a több mint 70 milliárdból, tehát ugye az egész Horizont 2020-nak ennyi a költségvetése. Kérdezem, hogy ez elegendő-e? De milyen szempontból? arányil, arányában kérdezem, tehát nem a pénzösszeget kérdezem, hanem azt, hogy arányaiban elegendő-e ez, mert a 20%-nál sokkal kevesebb ez, és a legtöbben 30%-ot emlegetnek. Aztán ismeri-e az állapotokat a tagállamokban? Hogy néz ez ki a tagállamokban? Talán ismeri a statisztikákat. Végül pedig a fiatal tudósainkhoz intéznék egy kérdést. Míg Európa egyetemein és kutató laboratóriumaiban jártak, akár Európán kívül is, bizonyára tapasztalatokat gyűjtöttek. Kérdezem, hogy mi az önök véleménye? Önök szerint az európai egyetemek, az európai laborok vonzóak? Az európai kutatási szellemiség vonzó más országokhoz, más kontinensekhez képest? Esetleg vonzóbbak vagyunk, vagy kevésbé vonzóak, és hogyan tudnánk ezt javítani? és persze a kollégáim által feltett kérdés engem is foglalkoztat, hogyan tudjuk ezt megváltoztatni, és hogyan tudjuk önöket támogatni, mint politikusok. Elég vonzó-e Európa? Mert nagyon fontos, hogy ne veszítsük el a tehetségeinket, ne távozzanak a tehetségek máshová, nem csak az USA-ba, lehet, hogy Kínába távozna valaki. Hogy akadályozzuk ezt meg? Ennyi tehát, és átadom a szót a válaszadásra. Először elnök úrral kezdjük. Köszönöm szépen. Akkor először kérdésenként mennék. Természetesen Európa különböző országaiban a kutatás helyzete nagyon különböző, természetesen Németország nagyon jó példa arra, ahol a kutatás támogatása masszív, Finnországban, illetve más északi országokban is ez a helyzet, viszont az utóbbi években vannak, vannak olyan országok, amelyek olyan gazdasági helyzetbe kerültek, ahol, ahol a kutatás támogatásaiból meg kellett nyírbálniuk az a rendelkezés álló összegeket, nem akarok konkrét példákkal jönni, de természetesen ez képtelenített tett felkérte a kutatókat arra, hogy a, az eltűnt források mellett tovább tudják folytatni a munkájukat. Ez Európa különlegessége, tehát van globális támogatás a bizottság részéről. Nagyon tudom, hogy a parlament mennyire kritikusan viszonyult a bizottsághoz, és hogy mennyit harcolt az e- Európai Kutatási Tanács létre életben maradásáért, és azért, hogy a, különbö, a következő periódusra elég legyen a pénzünk. Meg vagyok róla győződve, hogy e sokat köszönhetünk önöknek. De én úgy gondolom, hogy a különböző országok kutatói nagyon sokat tudnak változtatni azon, amikor a helyi támogatásokat is igénybe veszik. Évente meg kell tekinteni a helyzetet, és látjuk ám, hogy ahogy egy támogatás eltűnik egy országban, vagy nagyot csökken, akkor látjuk, hogy a mi kutatási tanácsunkhoz abból az adott országból sokkal több kérvény érkezik. Úgyhogy tudjuk, hogy ezek a, ez a különbözőség Európa tagállamai között milyen hatással jár, és hogy mennyire fontos, illetve mennyire nagy hatással van egyes országokban a pénzek csökkentése. És sajnos soha nem elég az a pénz, amelyet az országok a kutatásra fordítanak. Jövőre nézve csak remélhetjük, hogy javul a helyzet, több országban, Európán belül, de jelenleg sajnos nagyon nagyok a különbségek, nagyon különbözőek a támogatások, és ez a ö, kutatók életét megbonyolítja. Természetesen beszélnünk kell a pozitív eredményekről és az EKTT-ért dicséretekről, örülünk neki, hogy a mi rovásunkra az EFSZ-nek nem adtak támogatást, és ugye ez nem csak ránk vonatkozik, hanem a Marie Curie-re is, és más programokra. Természetesen fontos, hogy ezek a más program, ezek a további programok is létezhessenek, hogy ezeket, ezekből az FC finanszírozására ne vonjanak el pénzeket. A jövőre nézve problematikus, hogy ez vajon jövőben hogy fog kinézni, és hogy vajon ebből az fc ből ebből az alapból a kutatás céljája, céljaira visszaszármaznak-e majd pénzek. Hiszen számunkra nagyon fontos lenne, hogy ha tőlünk nem vonnának el pénzt az FC-be, a mottom különben is az szokott lenni, hogy ha nem nyerünk rajta, akkor nem támogatjuk. Úgyhogy nyitva van még a kérdés, nem tudjuk még, hogy a jövőben hogy fog kinézni ez a helyzet. Jelenleg ezzel tudunk operálni. Múdi asszonynak megköszönöm a támogatását, Először is elmondanám, hogy matematikus vagyok, geometria szakértője, és az LKT e elnökeként nagyon fontosnak tartom, hogy az alapkutatást is támogassuk. És minél eh, aktívabban föl kell hívni a figyelmet arra, hogy az európai versenyképesség szempontjából és a magánkutatás szempontjából is mennyire fontos az alapkutatás. Nem hiszek abban, hogy csak a magánkutatás támogatása eredménnyel járhat, de hát sajnos az országok maguk döntik el, hogy milyen fajta kutatást támogatnak, és ezek általában olyan felülről lefelé irányított programok, amelyek a közvetlen, gyors gazdasági nyereség szempontjai szerint kerülnek kiválasztásra. Úgyhogy a, nem fogok konkrét európai ö, példát hozni, hanem inkább Kanadára hivatkoznék. Kanadával próbáltam egy ilyen csereprogramot szervezni, és ott a Nemzeti Tudományos Tanács képviselőjétől azt a választ kaptam, hogy őket nem érdekli az alapkutatással kapcsolatos csereprogram, mert ők csak a, a felülről lefelé irányított programokat támogatják. Úgyhogy sajnálatos lenne, hogyha a, a, az alapkutatásra nem nem jutna elég pénz. Buzek elnök kérdezte, hogy az ideális arány mi lenne? Én úgy gondolom, hogy 30% lenne az az arány, amely az alapkutatásra feltétlenül meg kellene, hogy legyen. Ettől néhány ország nincs túlságosan messze, de jó lenne, hogyha ez nem csökkenne. Hiba lenne azt gondolni, hogy hogy értelmes ennek alapján beosztani, illetve irányítani a kutatókat, hogy kidolgozzon az alapkutatásban, ki pedig nem. És a Horizont 2020-szal kapcsolatban is ugye vannak más pillérek, például a kiváló kiváló tudomány pillér, ahol hál' Istennek olyan a rendszer, hogy még mindig van lehetőség a lentről felfelé építkező javaslatok elfogadására. És bár eléggé meghatározottak a területek, de a horizont mégis elég nyitott, a horizont 2020 elég nyitott arra, hogy, hogy legyenek, legyen változatosság. Mudi asszony silókról beszélt, és arról, hogy van-e közöttük kommunikáció. Én úgy gondolom, és a saját szempontomból is, saját székemből is azt látom, hogy sajnos a Horizont 2020 más részeivel kapcsolatos fejledményeket nem tudom követni, és ez tulajdonképpen a bizottság felelőssége. Jó lenne, hogyha a Horizont különböző komponenseiért felelős tisztviselők, illetve képviselők beszélgethetnének néha, összegyűlnének és beszélnének egymással, hogy ne avatkozzanak bele egymás köreibe, ugyanakkor a lehetőség, eh, a szinergiákat, amik, amik eh, rendelkezésre állnak, ki tudják használni. Jó lenne tehát, hogyha az európai, átfogó európai programokon belül ilyen módon koherenciát tudnánk teremteni. Royle úr azt kérdezte, hogy a következő fejlődési szakasz mi lehetne. Nagyon sok tudományos szintű vita folyt arról, hogy mi lenne a lehetőség, és látjuk, hogy esetleg az lenne a jó ötlet, hogyha a, a interdisziplináris megközelítést alkalmaznánk, tehát a különböző területek közötti szorosabb együttműködést, az EKT-n belül is. Ugye tudjuk, hogy a mérnöki területre koncentrálunk túlságosan, lehet, hogy az elkövetkezendő években az lenne az okos, hogyha új paneleket építenénk ki, a, annak érdekében, hogy kicsit homogénabbak legyenek ezek. A munkaminősége csak jobb lehet azáltal, hogyha a különböző területeket egyenlőképpen alakítjuk ki, és ezek aztán egymással jobban összehasonlíthatóak. A kiszélesítés kérdéséről nagyon hamar a posztomra kerülésem után javaslatot tettek. Egyelőre, bár remélem, hogy többet tudok tenni ez érdekében, de először is elmondanám az, ami már megtörtént. Volt egy kérdőív, amelyet kiküldtünk, különösen olyan országok kutatóinak, ahol nincs túlságosan sok támogatás, vagy más országokból kapnak támogatást annak érdekében, hogy leírják, hogy ez hogy folyik, hogy működik, elégedettek-e a helyzettel, illetve azért is, hogy megemlíthessék, hogy mi volt a döntő érv a lépés mögött. Azt látjuk, hogy nagyon fontos az a kérdés, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, de más problémák is vannak, például a nyújtott technikai segítség az administratív feladatokhoz. Időnként nagyon merev a rendszer, nem teszi lehetővé, hogy gyorsan reagáljanak. Például a kutatók számára nagyon fontos, hogy olyan tímeket tudjanak összeállítani, amelybe külföldről érkeznek kutatót. De vannak olyan országok, ahol ez, ez egy ilyen tím összeállítása annyira komplikált, hogy képtelenek megtenni, illetve olyan lassan folynak a folyamatok, hogy mire az ember elintézné, hogy valaki -e a kutatócsoportjában részt vegyen, addigra már máshová hívták. És amikor egy ország nem fektet túlságosan sokat a kutatásba, akkor ott ilyen problémákkal küzdenek a kutatók. Aztán a fizetések szintje is problémát jelent. Vannak olyan országok, ahol a kutatók kénytelenek több több munkahelyet vállalni, több állást vállalni, annak érdekében, hogy megéljenek, és ez a kutatás minőségére káros. Aztán szeretnénk lehetővé tenni, és már Magyarországon is jelen, Lengyelországban vannak is ilyen intézkedések, lehetővé tenni a kutatóknak, különösen fiatal kutatóknak ezekből az országokból azt, hogy az EKT csoportjait megtekintsék, és ennek segítségével tudják a saját jövőbeni jövőbeni kérvények, kérvényüket elkészíteni, hogy lássák, hogyha már tervezik egy LKT projekt benyújtását, akkor azt hogy lehet eredményesen elvégezni. Mégpedig ott, ahol legkonkrétabban finanszírozás útján is hatni tudunk, az a Nemzeti Kontaktpontok hálózata. Ez egy szolidaritási dimenziót is ad az egésznek. Itt tudjuk segíteni ezeken a kontaktpontokon keresztül a kevésbé sikeres országokban a kutatók kérvényezési tevékenységét segíteni. A 2016-os munkaprogramban nagyon nagy összegeket különítettünk el pontosan erre a programra, tehát arra, hogy a fiatal kutatókat segítsük abban, hogy a támogatáskal kapcsolatban kérvényt írjanak, és aztán azt meg is nyerjék a projektjüknek. E, ez szép lassan fog majd beindulni, időbe kerül, mire elkezd megfelelőképpen működni, de reméljük, hogy jó lesz. Az egyetemek besorolásával kapcsolatban is volt egy kérdés. Azt már mondtam, hogy a pénz nem egyedüli kérdés, ne probléma okozó. A struktúrák rugalmassága ugyanúgy ludas abban, hogy nem vagyunk elég jók globálisan. A matematikusok egyébként gyakran azt mondják, hogy a besorolás nem kell annyira komolyan venni, hiszen nagyon sok olyan ügynökség van, amely nem csak a besorolásra, hanem a bibliometrikára is alapozzák a különböző területek fontosságát. Vannak olyan területek, ahol a bibliometrika átvette úgymond az irányítást. Én úgy gondolom, hogy nem kellene ennyire nagy jelentőséget tulajdonítani ennek. Nagyon fontos, hogy a panel, az értékelő panelek tagjai a projekteket megtekintsék, de azt nem lehet, hogy valamiféle index, vagy, vagy, vagy az illető, az illető tudományos munkái száma alapján döntsék el azt, hogy egy projekt megérdemli a támogatást, vagy nem. Úgyhogy ez a hozzáállás is, hozzáállásváltás is fontos. Persze, aktívnak kell lenni a a cikkírásban is, de a tanításban is, hogyha valaki az egyetemet sikerre akarja vinni, és azt kell megnézni, hogy ezt hogy lehet csak egy számra korlátozva úgy kifejezni, ami, ami aztán tényleg valós értéket mutatja meg a, az egyetemnek most franciául folytatom, hogyha megengedik, azt gondolom, hogy az EKT szempontjából fontos az, hogy az eddigi sikerünket jelentő módszereket folytassuk, tehát koncentráljuk azokra a projektekre, amelyek a legambiciózusabbak, amelyek kicsit kockázatosak ugyan, de komoly haszonnal járnak. És amikor ezeket a választásokat megtesszük, akkor a, nem feltétlenül a publikációk számát kell növelnünk, akkor, mert egy valóban újszerű projektnél nyilvánvalóan egy kicsit tovább eltart, míg megjelennek a publikációk, és mérhetővé válik a siker, tehát nem annyira publikációkra kell koncentrálnunk. Ami a Horizont 2020-at illeti, teljesen egyértelmű, hogy az európai finanszírozás az szabad hozzáférésű eh, kell, hogy legyen, eh, aminek vannak bizonyos következményei, ami a disziplinákat illeti, eh, ott nehéz nehéz, eh, nehezebben mérhető eh, a, a dolog, mert eh, általában a publikációkot valójában könyvek, már pedig egy könyv az hosszabb idő alatt jelenik meg, mint egy egyszerű tanulmány. Tehát itt érdemes megfontolni a könyvek publikációjának támogatását, és amennyiben szerződéses kötelezettsége van egy kutatónak, ugye a feladathoz, illetve a feladathoz hozzájár az is, hogy gyakorlatilag ezeket ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni. Egy könyvkiadásnál ez azért egy kicsit nehezebben oldható, oldható meg, főleg akkor, hogyha nem támogatjuk megfelelően. Tehát ráadásul felmerül az a veszély is ezeken a területeken, hogyha apró cikkekben publikálja valaki a kutatási eredményét, annak a tudományos hatása kisebb lesz, mint hogyha könyvben jelentetné meg, ahogy egyébként szokták. Köszönöm, professzor úr, a magyarázatát, illetve azt, hogy eljött hozzánk Tolics asszonynak adom meg a szót. Azt kérdezték tőlem, hogy aggódunk-e amiatt, hogy visszavágják a költségvetésünket. Igen, nagyon aggódom. E, az EKT miatt a következő öt évre nyugodtak lehetünk, de hogy aztán öt év múlva mi lesz, azt nem tudhatjuk. Fogalmunk sincs. Én arra számítok, hogy e, majd később is tudunk e, a pénzekre pályázni, és reméljük, hogy majd akkor is lesznek pénzek a többi kérdés ugye az az, hogy mi volt az álmom eh, Horvátországban. Nos, eh, tudományos szempontból kell megértenem, hogy hogyan osztódnak eh, a sejtek, és Zágrában pedig meg kellene valósítani a biofizikai interdisziplináris kutatást, és azt szeretném, hogyha a zágrági kutatóműhelyet E, azokat elismernék az egész világon, tehát tudnák, hogy az Ágrában nagyon magas szinten csinálják ezt a sajtószódást e, tanulmányozó kutató munkát. E, nagyon jó a hangulat az intézményünkben, az intézmény megkapta az egyik a Widening programból megkapta az egyik ERA chair pozíciót is, illetve strukturális alapok támogatásában is részesültünk, és más az én generációmhoz tartozó kutatók is visszatértek Horvátországba, tehát úgy tűnik, hogy megvan a kritikus tömege a biológusoknak, fizikusoknak Horvátországban, hogy komoly eredményeket érjünk el, tehát szép a jövő. Ugyanakkor számomra ez nem nehéz, mert valójában én a karrieremet Németországban csináltam, ahol tényleg zseniálisak voltak a körülmények, ahol a Max Planck eh, intéz, intézet támogatott bennünket, nagyon jól éreztük magunkat, tehát az én generációmhoz tartozó kutatók, akik a karrierjük nagy részét Zágrában töltötték, azok viszont nehezebb helyzetben vannak, mert ők nem tehették meg azt, amit én megtehettem Németországban, és nincs a, meg az a CV-jük, az az önéletrajzuk, amely egyáltalán a pályázáshoz eh, elvárt. Eh, tehát eh, lehet, hogy rövidebb pénz odaítélési időszakokban is kellene gondolkozni, vagy kísérleti projektekben gondolkozni, hogy ezek a más kutatók, akik nem jártak nyugati intézetekben, ezek is be tudjanak kapcsolódni a kutatásban, és a, a, az önélet, szakmai rajzukat ki tudják szélesíteni. Ami pedig az összeurópai kérdéseket illeti, ott az állandó állásokra van szükség. A sok európai intézményben valóban az állandó pozíciók azok, azok hiányoznak, mert azt elmondhatjuk, hogy a 20 évesek élvezik azt, hogy, hogy egyik országból a másikba mennek kutatni, de azért 30 fölött szeretnének a kutatók is letelepedni valahol. Tehát az európai és Európán kívüli kutatók számára is jó lenne az, hogyha a kutatóintézmények állandó állásokat tudnának eh, ajánlani a kutatóknak természetesen a finanszírozás mellett. <clears throat> Ami pedig a nők eh, helyzetét illeti a tudományban, nagyon jó dolog, hogy az EKT, kiterjeszti azt, hogy a PHD után hány évvel lehet még eh, pályázni támogatásra, és a nőknél a szülés miatt ez, ehhez hozzáad egy bizonyos időszakot. Ez, ez, egy, ez egy szép dolog, és ezen kívül jó lenne, hogyha a gyermeket nevelő női kutatók, vagy akár férfi kutatók számára lenne támogatás ez is sokat segítene azokon, akik gyereket vállalnak, és mellette szeretnének ugyanolyan színvonalú kutatómunkát végezni, mint amit a gyerek születése előtt végeztek. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Thank you very much, professor. Köszönjük, professzor asszony. Uh, Mr. Pugno, floor is yours. Pugno úr <clears throat> Io vorrei aggiungere qualcosa Köszönöm szépen. Én is reagálnék Tolyászony kérdésére. Ő azt kérdezte, hogy mit lehetne kijavítani. Hát, hogyha személyes véleményemet mondom, akkor az például igaz, hogy az egyik egyetemről egy másikra kellett áthelyezni ezt az ösztöndíjat, ezen lehetne javítani, tehát a hordozhatóságon lehetne javítani. Nem, és volt egy időszak, amely alatt nem volt hozzáférésem az ösztöndíjhoz. Tehát ez biztos, hogy még javítható. De az alapvetőbb dolgok már nyilván itt felmerültek. A TKT elnöke eh, most szólt ezekről előttem, tehát nagyon fontos, hogy megtegyen a költségvetés, annak érdekében, hogy ezek a projektek folytatódhassanak. Mert eh, a nemzeti állapok, állapotok eléggé drámaiak, ha lehetek őszinte még akkor is, hogyha megvannak a források, nagyon nehéz ezeket úgy elosztani, hogy az bölcs legyen. És tulajdonképpen az ellenőrök munkája is kiváló. Elég azt mondani, hogy amikor mondjuk nagyszámú ellenőrtől kapjuk meg a visszajelzéseket, megjegyzéseket, akkor ez valószínű, hogy lesznek ezek között különböző vélemények, de én garantálhatom a saját tapasztalatomon keresztül, hogy azért van egy bizonyos statisztika, nem ez a norma, de azért mutatja a statisztika, hogy gyakorlatilag ugyanabban az irányban mennek ezek a vélemények, ugyanabban az irányba, ugyanabban az irányba mutatnak. És ez segíti azt, hogy a finanszírozás jó helyre áramoljon. Tehát ugye tudjuk, hogy itt éljük ezt a válságot, de a válságnak ez a pozitív oldala is, idézőjelben ez az alapos vizsgálat, de nagyon fontos ezt figyelembe venni. Aztán azt is kérdezte, hogy mi a szerepünket, tehát milyen szerepet vállalunk az elért eredmények közétételében, hogy a tudományos közösség, közösséget tájékoztassuk. Hát igen, azért van egyfajta diktatúra, ez igaz. Nem tilos közéteni az eredményeket. De ezeket be lehetne mondjuk mutatni. Mondjuk én nagyon gyakran elmegyek én ilyen tájékoztatókat tartani, azért, mert szerintem nagyon helyes hogyha mások is megtudják, hogy a mi laboratóriumainkban milyen munka zajlik. Tehát ezekről az eredményekről beszámolunk, hogy mások is tudomást szerezhessenek róluk. Valaki kérdezett az együttműködésről, erre a kérdésre egy részben már válaszoltak, de én hozzátennék még valamit, ami személyes tapasztalatom. Ha valaki ösztöndiat kapt, ez egy nagyon erős lökést ad a munkának, a kutató munkát ez nagymértékben fellendíti, és azt látjuk, hogy egyre többen, illetve nagyon gyorsan találunk társakat, akik együttműködnek velünk, méghozzá még Európában és a világon is a vezető csoportok is figyelembe vesznek bennünket. Tehát ez lehetővé tesz egy sokkal fontosabb, sokkal jobb együttműködést. Azt is kérdezték, hogy az alapkutatásokról mi a véleményünk. Nekem nagyon tetszik az alapkutatás, és az is igaz, hogy nincs ennél semmi gyakorlatiasabb. Ezt át lehetne fogalmazni úgy, hogy az alapkutatás az gyakorlatilag elengedhetetlen aztán az alkalmazott kutatáshoz. És például tegnap előtt mielőtt, mielőtt idejöttem, beszámoltam egyik eredményünkről, amely a gyakorlatban eltültethető, és az egyik iparágunk felhasználhatja. Köszönöm szépen professzor úrnak, mondja az elnök úr, az LKT e elnökének és a két fiatal tudósnak. Megköszönöm, hogy ellátogattak az Európai Parlamentben. Nagyon gyümölcsöző volt ez az eszmecsere a mi számunkra, és nagyon hasznos volt, hogy a problémákról is beszélhettünk. Szeretnénk egy kicsit jobban alakítani a kutatás és innovációs politikánkat. Az alapkutatás elengedhetetlen, enélkül nincs innováció. Öt vagy tíz év múlva nem látunk eredményeket, ha nincs alapkutatás, úgyhogy kérem, értsék meg, hogy mennyire nagyon fontos volt számunkra, hogy önök eljöttek ma, és köszönöm még egyszer. A következő ülésünk, be, eh, bevégeztük a napi rendünket, mondja az elnök úr, de igaza van a kedves kollégának, június 23-án fogunk találkozni, 3-tól 6 óra 30-ig, és ennyi volt mára. fantastic. that you could. Yes, I know.